Mes chers collègues, nous allons commencer la séance. N'ayez pas peur, prenez place. Kedves kollégák, már is kezdjük a munkát, ne féljenek, foglaljanak helyet. Alors, nous commençons l'ouverture de notre session. Akkor kezdjük az ülé, délutáni ülésünket meghallgatással, aminek az európai stratégia az alacsony kibocsátású mobilitás érdekében. A szakbizottságunk ma ezt a meghallgatást tartja ebben a témában, és a meghallgatás célja természetesen az, hogy kellő dokumentációt adjunk az azonos címet viselő saját kezdeményező jelentéshez, ami a bizottság közleményével kapcsolatos. Mielőtt megkezdenénk a munkát a jelentésről, a jelentéstevő és a közlekedési szakbizottság tagjai úgy gondolták, hogy szükséges egy eszmecserét folytatni a szakértőkkel, üdvözlöm a szakértőket, mivel nagyon fontos ez a nyilatkozat, és a kapcsolat, kapcsolódik sok tekintetben a környezeti kérdésekhez is. A meghallgatást az ENVI szakbizottsággal együtt készítettük, és természetesen meghívtuk a bizottság tagjait is, csak úgy, mint valamennyi képviselőt, akik a gépjárműiparban az emissziós értékek mérésének kérdésével foglalkoztak. Ez az úgynevezett EMISZ bizottság. Két részben bonyolítjuk le a meghallgatást. Az első részben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fog szólni, és beszámol a jelenlegi helyzetről, és felvázolja azt is, hogy a jövő hogyan nézhet ki az alacsony kibocsátású mobilitással és utána az infrász fogja bevezetni, hogy milyen külső költségei vannak a közlekedésnek, valamint a különböző adók és járulékok hogyan alakulnak. A második rész az pedig az ipari képviselő, iparképviselőjének vitája lesz, és Bász úr, aki a mi jelentéstevőnk, ő lesz a moderátora a vitának és nagyon jól ismeri ezt a kérdést. Idő megtakarítása érdekében a kérdések majd a kerekasztal második része után fognak következni, amit Pasek úr fog vezetni. Mindenkit üdvözlök a szakbizottságomban, és emlékeztetni szeretném önöket. Hol vannak a hozzászólók? Illetve ott vannak tisztelt előadók, hetes percük van fejenként, ez alatt mondhatják el mondandójukat, majd pedig Baszekut úr esetében egy kicsit ez egy hosszabb lesz, mert ő fogja moderálni ezt a kerek, vezetni a 45 perces kerekasztalt, amiben foglalkozunk valamennyi témával az iparképviselőivel együtt. Először is Átadom a szót a jelentéstevőnknek, szállítási, szakbizo- szállítás közlekedési szakbizottságból, és akkor önöké, a, öné a szó, Baszekut úr. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden fogom megtartani a bevezetőmet, ugyanis ma legfontosabb az, hogy meghallgassuk a szakértőket. Ezért is tartjuk meg ezt a meghallgatást a jelentésemet éppen most fogalmazom meg, és nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a vita az alacsony széndiokszid kibocsátású közlekedési szektorról. Ha megnézzük a bizottság közleményét, amely júliusban jelent meg, akkor láthatjuk azt, hogy ha megnézzük a közlekedési szektort, akkor a közlekedési szektor dekarbonizációja a legnagyobb kihívás a párizsi megalapodás kapcsán. Tudjuk, hogy a Párizsi megalapodás kapcsán két fok alá korlátoztuk a globális felmelegedést, és 1,5 fok a referencia, ez nagyon sokat jelent. Számos szektor figyelt már erre, főként az energiaszektor, de sajnálatos módon a közlekedési szektor nem kapott ekkora figyelmet, pedig sok minden történik ott is. Úgy vélem, hogy a bizottság a közleményében központi szerepet adott ennek tavaly júliusában. A parlamentnek most már álláspontot kell elfoglalnia. Várom már ezt, mert tényleg úgy vélem, hogy amit mi itt javasolunk, az majd az Bizottságot irányítani fogja egy kicsit, amikor jogalkotási javaslatot fognak előterjeszteni, amit egyébként megígértek. Deli elnök asszony, majdnem azt mondom, hogy Karima, de hát Deli elnök asszony kell most mondanom, viselkednem kell itt. Tehát eh, két olyan előadónk van most, akik eh, nagyon fontos témákról beszélnek. Van egy előadónk a környezetvédelmi ügynökségtől, beszél arról, hogyan felődik a közlekedési szektor, mutatja azt, hogy ez egy olyan szektor, ahol a dekarbonizáció nem igazán indult be ez idáig, pedig sok minden történik, de jó az, hogyha egy kicsit hallhatunk valamit a közlekedési szektor részéről. Utána pedig a második előadásban egy másik nagyon fontos pontot emelnek ki, ez pedig az ár kérdése. Ez miért nagyon fontos, és én úgy vélem, hogy ez majd a vita része, része lesz. Nagyon fontos lesz majd eh, ez a vita a különböző közlekedési módokról. Utána panelvitára kerül sor, ahol a különböző közlekedési módok, és persze nem lehet mindig minden közlekedési mód szakértőit meghívni ide, de megpróbáltunk számos szakértőt meghívni ide, beszélünk a közúti közlekedésről, a légi közlekedésről, a tengeri közlekedésről, az autópályákról, és a vasútról is persze. A fő kérdés az az, hogy mi történik a szektorban, mit tettek ez ideig, milyen fajta rátája lesz a változásnak, és nekünk mit kell tennünk döntéshozóként. Megpróbáljuk ezt kérdés-válasz formájában lebonyolítani, hogy az élénk vita legyen. Kicsit másképp járunk el, mint egyébként általában csak hosszú monológok vannak, de ezt érintve be is fejezem az én monológomat, mert a legérdekesebb az az, hogyha a szakértőket hallgatjuk meg, nem pedig a politikusokat, Mindenképpen ma szerény szerepet játszunk, és a szakértőknek kell bennünket irányítaniuk. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Én is igyekszem magamat fékezni, és akkor mindjárt az első kerekasztal következik szakértőinkkel, Alfredo Sánchez Vicente úrral, ön az egyik képviselője az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek, és 7 hetes perce van. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívtak, illetve megszervezték ezt a meghallgatást, és hozzájárulhatunk a közlekedés kibocsátásával kapcsolatos kérdések megbeszéléséhez hoztam néhány diát is, amit szeretnék megmutatni önöknek, ezzel kiegészíteném az előadásomat. Alfredo Sánchez Vicentének hívnak, és az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnél dolgozom Kopágában. Azzal kezdeném, hogy rámutatnék arra, hogy mennyire fontos megérteni, a közlekedési kibocsátásnak a hatását az egészségre. Ez egy komplex, interaktív rendszer, nagyon fontos, hogy a, az atmoszféra, a kibocsátás, az éghajlat is hogyan viselkedik, illetve milyen hatásai vannak ezeknek a kibocsátásoknak az emberi egészség területén, de a klímára és az ökoszisztémára is. Az emberi egészség az legnagyobb környezeti víd, veszély a légszennyezés, és az ökoszisztémát is befolyásolja oly módon, hogy az az emberi egészségre is veszélyes. Az atmoszférében is látjuk, hogy kritikus helyzetek tudnak kialakulni, megemelkedik a tengerek szintje, ebből árvizek és gyakoribb nagy esőzések is bekövetkeznek. Tehát az ökoszisztéma nem úgy működik, ahogy kellene, és ez önmagában is kockázatot jelent az emberi életre is. A zöld, az üvegházhatású gázok kibocsátása ebben nagy szerepet játszik, de nem szabad elfeledkezni a zajártalmakról sem, ami ugyancsak a közlekedésnek a következménye. Minőségről beszélünk, akkor érdemes arra is rámutatni, hogy a minőségi politikák eh, működtek, eh, de még mindig eh, vannak kihívások előttünk. Ha megnézzük a térképet, akkor láthatjuk, hogy vannak nagyon fontos területek, illetve problémák, amik kifejezetten a közlekedéshez kapcsolódnak, és lehet látható a térképen azok a pontok, ahol jóval fölötte vagyunk a határértékeknek. 42%-a a mérőállomásoknak azok közlekedési kibocsátásokat mérik. Vannak országok, ahol sokkal súlyosabb a helyzet, tehát a ö, nitrogéndioxid kibocsátás ö, lényegesen befolyásolja a levegő minőségét. Ez függ attól is, hogy milyen típusú járműveket használnak. A levegő minőség problémája szinte naponta megjelenik a sajtóban is, és láthatjuk azt is, hogy vannak országok, ahol próbálnak radikális intézkedéseket hozni a közlekedés által történő kibocsátás megfékezésére. Ha a klímaváltozást vizsgáljuk, akkor a közlekedés egy nagyon sajátos terület, ágazat. A közlekedés szállítás elengedhetetlen Európában, az egyik legnagyobb gazdasági ágazatnak tekinthető, és sokkal magasabbak a kibocsátások, mint voltak az 1990-es években. Azóta is emelkedett a kibocsátásoknak az aránya, kb. 30%-kal magasabb, mint a 90-es évek szintje volt. Utána ugyan volt egy visszaesés a recesszió idején, 2007 óta van egy bizonyos csökkentés, ugyanakkor 2014-ben, 15-ben az adatok szerint megint csak elkezdett emelkedni a kibocsátás. A tagállamok szerint úgy tűnik, hogy ez önmagában nem fog kedvező eredményeket hozni. Tehát az Európai Unió vállalta, hogy mindent megtesz a, a kibocsátások csökkentésére nemzetközi szerződésekben rögzítették ezt, 60%-kal kellene 2050-ig csökkennie a kibocsátásoknak, bázis évként a 90-es éveket tekintjük tehát a 65%-kal kell a jelenlegi szintről lecsökkenteni a kibocsátást, ha el akarjuk érni ezt a célt. Ugyanakkor a szállítási közlekedési tevékenység nőni fog, becslések szerint kb. 40%-os lesz a növekedés, a teherszállítás is jelentős növekedést fog mutatni. Éppen ezért a legnagyobb kihívás a környezeti nyomásnak a csökkentése és a az igényeknek való megfelelés. A technológia fog ebben segíteni, de a, tulajdonképpen eddig a közlekedési ágazatban elért eredményeket mindig megsemmisítette az egyre nagyobb igény. A széndiokszid kibocsátása is ugyan csökkent az elmúlt tíz évben, mert hatékonyabbak lettek az autók, viszont az a járművek által befutott kilométer megnövekedett, és a járművek száma is lényegesen megnövekedett. Ezen túl a személyautók a foszilis üzemanyagokról át tudnak állni, vannak különböző technikai megoldások, a de ennek ellenére még jelentős a kihívás. Alapvető változásra van szükség abban, ahogy az embereket és a termékeket szállítjuk, ha el akarjuk érni a célokat. Tehát összegezve a következőket tartjuk fontosnak. A közlekedés eh, fontos az Európai Uniós eh, kibocsátások eh, negyedéért, és nagyon nagy mértékben hozzájárul a levegőminőségi problémákhoz. Ugyanakkor az egyik legnagyobb gazdasági ágazat Európában, a szoros az összefüggés a gazdasági tevékenység és a közlekedési igények között, és ez befolyásolja a kibocsátások mértékét is. Fontos a technológiai hatékonyság bizonyos elemei, de ennél alapvetőbb változásokra van szükség, ha valóban el akarjuk érni a kitűzött célokat. Köszönöm szépen a figyelmüket! Elnök, köszönöm szépen, Sánchez úr betartotta a hozzászólási idejét. Tegye ugyan ezt. Oké, nochmals. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dan. Jó napot kívánok, Daniels Sutter Zürichből eh, érkeztem, már nagyon régóta a közlekedés külső költségeivel foglalkozom, és az Európai Bizottság eh, munkájában is részt vettünk. Itt mindenképpen a nem kívánatos környezeti hatásokra szeretnék kitérni. A külső költségei a közlekedésnek ezek negatív hatások, negatív költségek, amelyeket a közlekedés okoz, de nem az okozók fizetik meg ezt a költséget, hanem általában harmadik felek. Ezek akkor külső költségek, hogyha a közlekedés árába ezt nem integrálják, és ilyenkor mi piaci ö, zavarról beszélünk. Tehát például, ha nem különítik el megfelelően az erőforrásokat, túl fogyasztanak, és ez már gazdasági hatással is jár. Ezeket a külső költségeket lehet csökkenteni. Milyen külső költségek relevánsak? Főként a, az egészségügyi költségek, például a termelés csökkenése betegségek vagy elhalazás miatt. Ehhez jönnek még másfajta károk, mint épületkárok vagy ökorendszeri károk. Öt kategóriát lehet megkülönböztetni. A klímaváltozással, a, a, a zajjal, a levegőszennyezéssel kapcsolatos költségek, itt vannak még a baleseti költségek, illetve a közlekedési dugók költségei. Milyen magasak ezek a külső költségek az Európai Unióban? A legújabb tanulmány ezeket a külső költségeket a közlekedés esetében 500 milliárd euró fölé becsli. Ennek nagy része a közötti közlekedésből származik. Ez az UCE, a Nemzetközi Vasúti Közlekedési Szervezet számai tanulmánya ez. Bár a jobb hatékonyságú motorok csökkentik ezeket a költségeket, de ez nem megfelelő. A személyi közlekedés kapcsán megadja kilométerenkénti költségeket is a teherszállítás kapcsán is megadják kilométerenkénti és tonnánkénti arányban ezt. Az első a személyautó, a második a közötti szállítás, a harmadik a vasút, és a negyedik pedig a, a, bel, a bel vízi hajózás. a közúti szállítás költségei négyszer magasabbak, mint a vasúti szállítás költségei, bár a vasúti szállításnál fontos az energiahordozók alkalmazása, a vasúti dízel alkalmazásnál sokkal magasabbak a költségek, mint a elektromos vasúti szállításnál. A belvízi szállítás is kb. háromszor kevesebb költsége jár, mint a közúti szállítás. Európában a vasút területén már régebb óta foglalkoznak a külső költségek internalizálásával. E, nagyon fontos például a teherautók esetében a különböző autódíjak bevezetése. Svájcban az EU-n kívül vagyunk, de mégiscsak Európán belül vagyunk mi is próbáljuk internalizálni ezeket a költségeket, az autópálya díj lefedi az infrastruktúra díjakat. A különböző közlekedési módoknál megpróbálják internalizálni ezeket a költségeket, ugyanígy a vasút esetében is például zaj díjakkal. Ezeknek a hatása magas lehet, növeli a gazdasági hatékonyságot, és a szennyező fizet alapja elv érvényesül, illetve az okozó fizet elv érvényesül. Az internalizáció közlekedésre is kihat, és csökkenti a kibocsátásokat is. Ezt láthatjuk a svájci autópályadi példáján, és 2001 óta van ilyen autópályadi Svájcban. Az ex-post elemzések azt mutatják, hogy a jármű kilométerek egynegyeddel csökkentek, már csak azért is, mert a teherautókat jobban kihasználják, illetve a teherszállítást áthelyezték a vasútra. Nagyon fontos az is, hogy nem elegendő a külső költségek internalizációja a politikai célok eléréséhez, például a klíma céloknél más kérdéseket is figyelembe kell venni. Nálunk Svájcban van egy ö, ö, védelmi rendelkezés, amely nek meg, megszabják, hogy hány, mennyi tehergépjárművet lehet átengedni, ezt nem lehetett internalizációval csak elérni. Végezetül kitekintés a kihívásokra. A tudományos alapok esetében a DJ Move egy tanulmányt végeztet a közlekedés külső költségeiről, az infrastruktúra költségekről és ezek internetizációjáról. Ezt újra kiszámolják és aktualizálják az EU minden egyes közlekedési módjából. A cél a kibocsátás szegény mobilitás, az euró vinyett irányelvet is megpróbálják áttekinteni. Nagyon fontos az, hogy további költségkategóriákat is megvizsgáljanak, vegyék figyelembe a klímaköltségeket, költségeket, és ki kell terjeszteni ezt más közlekedési módokra, főként a személyi közlekedésre, a személyforgalomra. Azonban a klímacélok eléréséhez más szabályozói eljárásokra is szükség van. Kíváncsi vagyok a stratégia további végrehajtására. Köszönöm szépen a figyelmüket! Merci beaucoup, monsieur Sutter. Köszönöm szépen, Sutter úr, és most nem vesztegetjük az időt, meg is adom a szót moderátorunknak, Bász Eckhausnak, hogy megkezdjük a második részt a kerekasztal beszélgetést. Eckhaus úr parancsolja. Köszönöm szépen, most megkezdődik a vita. A vita panel és utána reméljük, hogy jut majd időnk, 45 percünk kérdésekre és a válaszokra. Hat szakértőt fogunk meghallgatni, különböző közlekedési módok képviselőit, akik a saját ágazatukat fogják bemutatni. Röviden én fogom először őket bemutatni. Erik Zsonárt, az ACEA e képviselőjétől, képviselője, Matthias Megy, ez egy elég nehezen kiejthető név, elnézést kérek. Az IRU képviselője az Európai Unió irányába, aztán Michael Bösch következik, a svájci vasút képviselője. Utána a légi közlekedéshez lépünk tovább, az Airbus képviselőjét fogjuk majd meghallgatni. Thierry Novacik aki az Európai Ügyek igazgatója következik, és utána pedig a közlekedésre térünk át. Karinde Sepper, az Inland Navigation Europe igazgatója, akit meg fogunk hallgatni, ez lesz tehát a belvízi közlekedés, illetve De Hoven urat az Európai Hajótulajdonosok Szövetségétől, ami már inkább a tengeri hajózás vizére vezet át minket, tehát akkor ezt a hat meghívott vendéget fogjuk meghallgatni. Erik Zsanát lesz az első. Nagyon sok minden elhangzott már Daniel Szötertől az externalizálás kapcsán, illetve a külső költségek kapcsán, amely az összes közlekedési mód közül a közúti közlekedésnél a legmagasabb, és az autógyártók képviselőinek véleménye különösen érdekes lesz majd ebből a szempontból, hogy hogyan látják a jelent, illetve a jövőt. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Na most hogy látjuk mi az autóiparban a jövőt, hogy hogyan tudunk hozzájárulni egy alacsony kibocsátású közlekedéshez és mobilitáshoz? Hát én úgy gondolom, hogy ennek öt pillére van. Az első és legfontosabb pillér a legújabb technikai előrelépésekhez kapcsolódik, vagyis meg kell meg kell oldanunk azt, hogy az emisszió mérési tesztek megfelelőek és tiszták legyenek. 2017. szeptemberétől az új járművek esetében reméljük, hogy megfelelőek lesznek a tesztek. Ez tehát az első pillér, az emisszió tesztelés. A második pillér azokra az erőművek azokra a járművekre vonatkozik, amelyek benzines motorral működnek, tehát a benzines motor esetében van azért még mit optimalizálni, hogy ezeket a benzines motorokat hatékonyabbá tudjuk tenni, illetve a dízel, mozdony, dízel motorokra is oda kell figyelnünk. A harmadik pillér megint technológiai jellegű pillér, ez az alternatív meghajtásokra vonatkozik, az alacsony kibocsátású járművekre, illetve a nulla kibocsátású járművekre. Tehát meg kell néznünk az alacsony kibocsátású járművek felhasználását, illetve hogy a bioüzemanyagok tekintetében mit tehetünk, és a második generációs bioüzemanyagok esetében mit tehetünk, aztán a gáz és a földgáz. A következő kérdés, amit meg kell néznünk, amely szintén hozzájárulhat a CO2 kibocsátás csökkenéséhez. Aztán jönnek a nulla kibocsátású autók, meg kell itt nézni az elektromos autókban rejlő lehetőségeket. Ez a harmadik fontos pont, és akkor most nézzük a negyediket, ez a digitalizálásban rejlő lehetőségekre vonatkozik, a hatékony mobilitás tekintetében, a konnektivitási technológiák, hiszen ezekben is remek lehetőségek rejlenek, és ez benne van a bizottság dokumentumában is. Ez az átmeneti lépés, ami az autonóm vezetéshez vezet. Ez volt tehát a negyedik pillér, és akkor most nézzük az ötödik pillért. Ezzel nagyon sokan foglalkoznak már. Ez tulajdonképpen az új üzleti modellekben rejlő lehetőségekre vonatkozik. Tehát a mobilitás, mint szolgáltatás, a car sharing, ez megint azt jelenti, hogy új vizekre evezünk, de úgy tűnik, hogy ezekben az üzleti modellekben egyre több lehetőség zajlik a CO2 kibocsátás kapcsán. Köszönöm szépen! Az öt pontból a harmadik pont az alternatív autók, illetve az alacsony kibocsátású autók és a nulla kibocsátású autók nagyon fontosak. A kérdésem az, hogy esetleg ez a folyamat nem jelenti-e azt, hogy megakadunk az alacsony kibocsátási autóknál, és ez megakadályozza a tovább lépést a nulla kibocsátású autókig? Köszönöm a kérdést. Erre az átmeneti időszakra mindenképpen szükség van. A jelenlegi helyzetből nem lehet hirtelen átugrani a nulla kibocsátású autókra, tehát szükség van egy átmeneti időszakra, az alacsony kibocsátású autókra. Ezekre tehát mindenképpen szükség van, mint egyfajta átmenet a jelenlegi helyzet és a nulla kibocsátás között. Amikor a nulla kibocsátású járművekről beszélünk, illetve az elektromos járművekről, ezek nagyon sok OEM számára teljes mértékben megváltoztatják majd az üzleti modellt, a termelési modellt, és ehhez szükséges ez az átmenet, ami nyilván szoros kapcsolatban áll a munkahelyek helyzetével is. Ez komoly forradalom, de ennek a forradalomnak lépcsőről lépcsőre kell megvalósulnia. És az ehhez kapcsolatos politikák kapcsán vannak olyan tagállamok, amelyek már kitűztek célokat a nulla kibocsátású gépjárművek kapcsán. Itt különböző opciókat látunk a különböző tagállamokban. Kérdésem az, hogy az ön véleménye szerint, illetve az ön szervezetének véleménye szerint hogyan működnek ezek a politikák, és hogyan tudnak ezek megfelelni majd az átmeneti időszaknak. Mi az integrált megközelítést preferáljuk, ugyanis nem csak a mi közlekedési módozatunkról van szó, hanem mindegyikről. Koherens politikai megközelítést kell alkalmazni, hogy a környezetvédelem és az egyenlőség is megvalósuljon és hogyha szeretnénk a környezetvédelmet integráltan kezelni a levegő tisztaságával, vagy a levegő minőségével, akkor mindenképpen közös fellépésre van szükség. Hogyha most megnézzük, hogy hogy lépnek fel az országok, illetve a különböző városok, milyen megoldásokat alkalmaznak, akkor azt látom, hogy szinte annyira specifikus a helyzet, hogy különböző típusú járműveket kellene gyártani különböző városok számára. Tehát sokkal nagyobb koherenciára van szükség, illetve technológiai semlegességre van szükség. Ugyanis, hogyha szeretnénk alacsony kibocsátású mobilitást vagy nulla kibocsátású mobilitást elérni, akkor lehetőséget kell nyújtani az innovációnak arra, hogy teljes mértékben kibontakozzon, és a lehető legjobb megoldásokat hozza. Nem biztos, hogy az elektromos autó lesz az egyetlen megoldás, lehetőséget kell adni a mérnököknek arra, hogy minden lehetőséget megvizsgáljanak. A hosszú távú előreláthatóság szintén nagyon fontos számunkra, ugyanis nem tudunk távú célokat megállapítani, mert akkor nem tudunk hosszú távra tervezni és hogyha ambiciózus célokra van szükség, akkor ezeknek hosszú távra kell megfogalmazásra kerülniük. Aztán az autópark megújítása, a jelenlegi autópark 5%-a új jármű amely a legutóbbi technológiát tartalmaz, ez csak 5%, 95% pedig régi autó. El kell jutnunk egy olyan rendszerhez, amely az autópark megújulását ösztönzi, hogy mindig a legújabb technológiák legyenek a piacon. Az ötödik pont szintén nagyon fontos, és ez a tagállami infrastruktúrák megújítására és kialakítására vonatkozik az alternatív üzemanyagok kapcsán. Sok tagállamban nem működik még ez a rendszer, és hogyha nincs meg a fogyasztói bizalom, akkor ez nem is fog működni. Szükség van ezekre az újratörtő állomásokra, a városokban, a fontosabb utak mentén, az autópályák mentén, hogy meglegyenek ezek az infrastruktúrák, és nem csak az utak mentén, hanem az otthonokban is, illetve a nagyobb üzletközpontokban is elő kell segítenünk a megfelelő beruházást a tisztább járművek felé, és ez volt a hatos pont, és most már a hetediknél járunk, megfelelő politikai keret kell, amely tisztában kimondja az üzemanyagok CO2 kibocsátásának csökkentését. Tisztában kell látni a bioüzemanyagok esetében az első generációsokról már nem is beszélünk, de a második generációsokban nagyon komoly lehetőség rejlik, amire szükségünk van, különösen a nehéz járműveknél és a kamionoknál. Köszönöm szépen, akkor ezzel át is vezetem a vitát a következő meghívott vendégre, aki szakértője az alternatív üzemanyagoknak és az IRU nevében fog most hozzászólni. Mindannyian tudjuk, hogy milyen fejlesztések indultak el, de azt is tudjuk, hogy 2050-re mínusz 60 ra kellene eljutnia a közúti közlekedésnek. A kérdésem, hogy ezt a kettőt hogyan tudjuk majd összehangolni. Köszönöm szépen, Eichhaut eh, úr. Köszönöm szépen. Örülök, hogy beszélhetek önökhöz a szervezetem nevében. Nagyon sok olyan pontot hallottam, amire sok időbe tellenem válaszolni. Nagyon jó ez a megközelítés. Nézzük meg, hogy hol segíthetünk. Több száz ezer közlekedési céget ügyfelet képviselünk, és szociális felelősségünk is van. Egy kicsit aggódom amiatt, hogy azt hallom, hogy a kibocsátás növekszik. Igazából a mi szektorunkban csökken a kibocsátás, ugyanis eh, mi a busz, a taxi, a teherfuvarozási ágazatot képviseljük. Nagy a különbség a személyautók, illetve a tehérautók között. Nagyon, nagyon különböző ez a piac. Meg kell vizsgálnunk azt, hogyan lehet kihasználni jobban a kereskedelmi szolgáltatásokat, azokat, amelyeket a szektorunk már ma is felkínál. A szociális felelősségvállalásról beszélek a szektorunkban, de nagyon fontos a profit és a szektorban dolgozóknak azt kell megkérdezniük maguktól, hogy hogyan kereshetek pénzt környezetvédelmileg és szociálisan elfogadható módon. Örülünk annak, hogy beszélhetünk az alacsony kibocsátású mobilitásról, és igazából feltenném a kérdést, hogy létezik-e a nulla kibocsátású mobilitás. Egy kicsit hiányzok, hiányzik a vitából az, hogy beszéljünk a, életciklus kibocsátásról, beszélünk ilyenfajta kérdésekről is, és ez nincs eléggé elmélyítve. Eichhout úr, hadd beszéljek egy kicsit az autók témájáról. Többről szól a mi szektorunk, mint a dieselgét és a személyautók. Hogyha megnézzük a szektort, hogyha 50 embert akarunk utaztatni egy buszban, akkor 30 literből megvan 100 kilométeren. A személyautók esetében ez háromszor ugyan e, ekkora az üzemanyag felhasználás. Mi próbáljuk csökkenteni az üzemanyag felhasználást, hatékonyság szempontjából, és azt, hogy több pénzt kereshessünk, kereshessünk. Tehát a mi érdekünk is az az, hogy alacsony kibocsátású és alacsony energiafelhasználású legyen a szektorunk. A szektorunk sok mindent tett már, látni kell azt, hogy olyan járművekre van szükség, amelyet sokáig meg lehet tartani a flottában, 5-6 évig. Most arról van szó, hogy lássuk azt, hogy a, például a teherautók esetében Euro 6 dízel járművek vannak már. Ha azt kérdezik, hogy fenntartható-e az Euro 6 flotta fenntartása 2020-ig, igen, ez elképzelhető, de nagyon ambiciózus. Tehát, hogyha a dízelen túllépünk, akkor a mi szektorunk ezt támogatja, és támogatjuk ezt a fejlődést, de úgy vélem, hogyha elmozdulunk a dízeltől, és egyszerűen csak arról beszélünk, hogy vannak átmeneti üzemanyagok, és rátérünk az elektromos autókra, szerintem ez nehézséget jelenthet, ezáltal nehéz lesz rávenni a szereplőket, hogy ez egy jó megoldás, úgyhogy nem tudják, mi ennek az ára. Nagyon érdekes ez a szektor, azt tudni kell, és persze, hogy befejezem, mert tudom, hogy vannak még kérdései, de hadd mondjam el azt, hogy nagyon sokfajta módon lehet tárolni a megújuló energiaforrásokat, az elektromos áramot. Itt nem csak az akkumulátorról van szó, az elektromos áramot szintetikus metánnál is át lehet formálni, tehát ezek a, már léteznek. Sokkal több mindenről szól a mobilitás, a zéro kibocsátásnak is megvan az ára. És mi emiatt egy kicsit aggódunk, hatunk az externáliákról. A közúti közlekedést már így is nagyon megterhelik. Kíváncsi vagyok az adatokra majd ezt illetőleg. Nálunk van a nagyobb teher egyébként, és kíváncsi vagyok a többi szektor részéről, hogyan tudnánk jobban együttműködni. Minden közlekedési módra van szükség, egyik sem jobb, mint a másik, együtt kell működnünk, és ezért vagyunk ma itt, és ezért vagyunk itt mi a mi szervezetünk részéről is. Vice Eckhout most átterünk a politikai részre. A széndiokszid kibocsátási tanulokról beszélünk a teherautók esetében, nem igazán volt Európa éllovas itt, más régiók voltak itt éllovasok. uzusában. például a Volvo vagy a Mercedes-Benz gyártói is várták ezt a vitát. Mi a helyzet Európában? Válasz. Úgy gondolom, hogy Európa a világon a leginnovatívabb a közúti közlekedés területén, nagyon erős az autógyártás, és hogyha technológiai vezető szerepről beszélünk, akkor ez létezik a közúti közlekedésben Európában, és hogyha ez a munkahelyeket illeti, vagy az akkumulátorkapacitást, ez nem e, Európában van, nem is, az Ameri- nem is Amerikában, hanem Kínában megvalósítható megközelítés kell. Igaz az, hogy a világ többi része is eh, javul, előrelép a kibocsátás csökkentésében, de Európában mindig is élen jártunk és ambiciózusak voltunk. Arra ösztönzöm az európaiakat, hogy folytassuk ezt a jó munkát, viszont fenntartható módon. Egy kicsit eh, aggódunk és nyomon követjük a CO2 standardokkal kapcsolatos vitákat, mert hogyha Bevezetjük a CO standardokat a könnyű gépjárművek esetében, a könnyű tehergépjárművek esetében, vagy a taxik esetében, a buszok esetében, a nehéz gépjárművek esetében, ha túlságosan ambiciózusak vagyunk, akkor lehet, hogy a piacot tesszük tönkre. A résztvevőknek mindenképpen fontos az, hogy megfelelő áron tudjanak befektetni minden gram CO2, amit csökkentünk, az árban csapódik le az üzemelteteiknél. Ez nem kivitelezhető költséghatékony módon, ha ez nem így történik, akkor az alternatívák sem fognak megvalósulni. Tehát én szeretném, hogyha intenzívebb lenne a vita a közúti közlekedésben résztvevőkkel, az iparággal. Örülnénk annak, hogyha a kereskedelmi gépjárművek esetében megvalósult volna már a CO2 csökkentés, de tudjuk, hogy ennek mindenképpen e, kivitelezhető módon kell megtörténnie. Igen, erre majd visszatérünk, és majd rátérünk a szomszédjára, Bös úrra majd a svájci vasút részéről. Az első kérdés az az, hogy önök mit gondolnak a um, modalitásváltás kapcsán. Ez nagyon fontos kérdés a közlekedés tekintetében. A bizottság is ezt egy eh, fontos kérdésnek tartja. Bizonyára kíváncsiak vagyunk arra, hogy önök mit gondolnak erről. Köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok ez a kérdéshez itt a meghallgatás keretében. Nagyon érdekes ez a vasúti ágazatban ami a modellváltást illeti, ezek a legfontosabb kulcskérdések, amit kezelni kell különböző intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni. Sutter úr már említette a svájci helyzetet, ahol teljesen világos, hogy a alpok alpokon átnyúló területen vannak kibocsátási céljaink, és ebben jó úton haladunk, a, ö, lecsökkentettük az Alpokon áthajtó gépjárműveknek a számát, de még további intézkedésekre van szükség. Fontos-e vonatkozásban szerintem, hogy az infrastruktúrát még jobban ö, hozzá kell igazítani a célokhoz. Például a Svájcban mondtuk, hogy az Alpokon át ö, nyúló a transalpok programot kell megvalósítani, hogy könnyebb legyen az egyik típusú szállítású közlekedésről a másikra átváltani. A másik példa, amit Janet úr említett, ezek a villamos üzemmódú gépkocsik, és az is fontos, hogy az legyen megfelelő töltőállomás, hogy a hosszú útra esetleg valaki utazzon vonattal, viszont a rövidebb utakra tudja használni a gépkocsiját. További követelmény a termékek oldaláról sokszor az embereken múlik, hogy az optimális közlekedési módot választják-e. És a ö, modellváltásban benne van az is, hogy a legjobb ö, közlekedési módozatot válasszuk. Miután említette erről az infrastruktúrát, beruházást is említette, illetve az összekapcsolhatóságot. Természetesen volt egy vita arról is, hogy a külső költségek, illetve a költségek internalizálása. Van ezzel valami? Ez egy érdekes, ez nagyon fontos, hogy a külső költségek azok internalizálásra kerüljenek a szomszédjától szeretném hallani, mert ez mindig egy olyan kulcsfontosságú vita, ugyanakkor nagyon sok benne az ellentmondás is, legalábbis európai szempontból. A költségeknek az internalizálása, az hogyan látja az önök szervezete? Gondol, vagy várjanak -e egy ilyen vitát? Úgy gondolom, hogy igen, ez nagyon fontos, de ez minden közlekedési módra kell, hogy vonatkozzon, és szeretném hangsúlyozni, hogyha a közúti szállítás már fizet indirekt módon is, akkor ez az összes többire is kell, ez ugyanolyan, mint az autópályadíj a nehéz gépjárművek esetében. Minket már is leterhelnek, akkor vagy nincs jármű, vagy mindenki fizessen. Nem tudom, hogy önök hogy látják, de így hirtelen ez lenne a reagálása az üzemeltetőktől. Ez az érvelés, ez nem feltétlenül jó. Ha megnézzük, hogy már mennyi adót és járulékot fizetnek a közúti szállítók, nem csak a kereskedelmi szállításra, hanem az állampolgárok is, amikor a gépjárművét regisztrálja, utána utadó van, és még egyéb mindenféle, az is felvetődik az emberbe, hogy hova lesz ez a pénz, és valóban a közúti infrastruktúrára használják-e, és az önkormányzatok a jobb mobilitás érdekében fektetik-e be ezeket a pénzeket. Több adó, több járulék, Fontos, hogy ez kiegyensúlyozottabb legyen, hasonló helyzet legyen egész Európában, mert ugye az adózás az egyelőre nemzeti hatáskör, nem pedig európai, így mindenféle kezdeményezéseket látunk jobbra-balra, nagyobb konzisztencia az örvendetes lenne e tekintetben, nagyon fontos lenne ismételten azon ösztönzőkre ö, koncentrálni egész Európában, ami arra ösztönzi az állampolgárokat, hogy tisztább járműveket vásároljon. Egész Európában vannak ilyen kezdeményezések, csak mindegyik egészen más. Az egyik kritérium, egyik országban lévő kritérium egészen más, mint a másik országban lévő. Tehát, hogyha azt akarjuk ösztönözni, hogy az emberek tiszta járműveket vezessenek, akkor meg kell nézni a jelenleg érvényben lévő ö, rendszereket, és ezeket közelíteni kell, harmonizálni kell egymáshoz. Tudom, hogy ez szinte lehetetlen, de legalábbis el kellene kezdeni ottan, hogy a jó gyakorlatot cseréljék ki a tagállamok, tanuljunk egymástól, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk a lehető legjobban előrelépni. Köszönöm. Természetesen a harmonizációs ötlet, még itt az Európai Parlamentben mi teljes mértékben egyetértünk, de hát rendkívüli kompetencia van nemzeti szinten e tekintetben, és ennek az oka az, hogy különböző országokban különböző kezdeményezések vannak, és úgy látom, hogy önöket ez nem feltétlenül segíti, ugyanakkor ezt nehéz eh, megelőzni is, hogy megakadályozni az uniós keretek között. Hát mi így vagyunk szerve, ilyen a, a szervezettségünk. Most szeretne hozzászólni, vagy? Vagy átvetérünk még a vizekre. Még szeretnénk ahhoz, Jonát úr, amit mondott, hogy hogy ne annyira az egyedi magánközlekedés legyen, hanem inkább a közös közlekedés, a megosztott közlekedés. Támogatom azokat a szolgáltatásokat, hogy például a közúti szállítási vállalatok, amit például az autóbuszokkal, vagy a taxi, vagy a teherjárműveken segítenek. De ez azt is jelenti, hogy magát az útiparágat is módosítani kellene. Mondok csak egy példát. Németország eljutott így hétebe 170 ezer autóbusz van, ezek közül egy jó lét dízel, néhány száz van, amelyik hibrid, vagy ha az összes dízelt átrakják holnap villamos eh, autóbuszra, akkor gyakorlatilag olyan, mint hogyha nulla a lenne a kibocsátásban a csere, mert a buszok nem rontják igazán a levegő minőséget. Buszsúr szeretne hozzá? Majd később még kap lehetőséget. Akkor Novancsik úr az Airbus-tól a hatékonyságra szeretnék itten utalni. Volt egy olyan, hogy vannak korlátai a belsegési motorok hatékonyságának is. Ezen ö, dolgozik egyébként az Airbus, hogy egyre hatékonyabb, de végül is van valahol egy végső határa a hatékonyságnak. Milyen stratégiákon dolgozik az Airbus annak érdekében, hogy alacsonyabb legyen a kibocsátási szint? Tudom, hogy a az energiaköltség nagyon fontos, mert a az utasszállítóknak ez egy fontos elem. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, először is köszönöm, hogy alkalmam van megosztani néhány gondolatot önökkel az alacsony kibocsátású mobilitás kérdésében. Engedjék meg, hogy egy jó hírrel kezdjem. Az összes építőkockát beazonosítottuk, de vannak, amelyekre külön oda kell figyelni. Önök is jól említették, hogy a hatékonyság növelésből származnak a legjobb eredmények. 80%-kal sikerült csökkenteni a repülőgépek kibocsátását összehasonlítva azokkal a gépekkel, amelyek az első teherszállító gépek voltak az első világháború idején. 2050-ig kitűzött célok eléréséhez a megfelelő kutatási platformok is szükségesek. Globálisan azt mondhatom, az ICAO elfogadott az elmú, közelmúltban egy CO2 kibocsátási standardet és a megfelelő technológiákat is 2020-ig kívánják bevezetni. A az égben lévő repülőgépek, illetve a légtér kezelése, az befolyásolja azt is, hogy mennyire hatékonyan közlekednek a gépek. Sok esetben ugye légi folyosókat használnak a repülőgépek, gyakran ez sokkal hosszabb, mint az feltétlenül szükséges repülendő út. A Cézár program kifejlesztése nagyon fontos, ez kb. 10%-kal tudja helyből ö, csökkenteni a légi közlekedés kibocsátását. Vannak más kézzel fogható ö, megoldások is, mint például a villamosítás, illetve a hibrid megoldások. Az üzemanyag mindenképpen ö, fontos a klíma ö, szempontjából itt van egy alkalom arra, hogy a, meghatározzuk a piaci körülményeket is, és a szociális-gazdasági előnyöket hozhat az Európában, és segíthet fenntartani a stabilitást. Az utolsó felvetésem a legutóbbi ICAO ö, egyezmény, ami a nemzetközi ö, légiközlekedésre határozta meg a szénkibocsátást ez általában az unión kívül van a legnagyobb kibocsátás a légiközlekedésben. E, vannak harmadik országok, amelyeket ugyancsak be kell vonni ebbe a feladatba. Továbbra is fontos, hogy csatlakozzanak minél többen ehhez a rendszerhez, és az európai tapasztalatokat is meg kell osztani más országokkal. Ez az, amit capacity buildingnek szoktunk nevezni, kapacitásépítésnek. Az európai színrendszer fontos, hogy elkerüljük a kettős számításba vételt, és és végezetül azt mondanám, hogy eh, várjuk az önök fellépését, hogy eh, sikeres eh, megoldásokat találjunk. Ez gyakorlati jogi kereteket követel, olyat, ami ugyanakkor a hatékonyságot, a versenyképességet és a szociális eredményeket is biztosítja a természetesen itt a különböző intézkedésekről folyik a vita a légi közlekedésben. A kérdésem az egy kicsit az alternatív üzemanyagokra irányul. A, azért valószínűleg majd később kerül ezekre sor. Miután ez elhangzott, a technológiai semlegesség nagyon fontos a politika szereplőknek, de hogyha bioüzemanyagot vizsgáljuk, ez nem technológia független hogyan lehet négyszögösíteni ezt a kört? mert egy új irányelvről is tárgyalunk, ami nem technológiai semlegesség, hogyha bioüzemanyagokat veszük figyelembe, mert az specifikus típusú motort igényel. Ha a technológiai semlegességhez ragaszkodunk, akkor hogy gondolják, hogy a légiközlekedésben a, ez meg, hogyan lehet ez megoldható? nem oldható meg ö, speciális ö, technológiai megoldások nélkül. Ez is egy lehetséges válasz természetesen. Ez mindig attól függ, hogy mit ért technológiai ö, semlegességen. A jelenlegi alternatív, vagy nevethet, ne, nevezhetjük bioüzemanyagnak, de inkább alternatívnak mondanám, ezek semlegesek a repülő szempontjából, nincs semmilyen olyan módosítás, amit végig kellene vinni a repülőgép motorján vagy a rendszeren. A, a technológia semlegesség a megújuló energiapolitika szempontjából, amit a bizottság egyébként javasolott, van egy lista, amennyire csak lehetséges, semleges kell, mert nem jó vagy rossz ö, ö, fenntartható gyakorlatok vannak. Ami itt hiányzik jelenleg az európai politikából, az a világos kritérium a fenntarthatósághoz. Van helye az innovációnak, mert innovációt nem lehet korlátozó listával indítani és a piaci feltételek a realitásokból kell kiindulni. De például Európában a bioüzemanyag nem is kerül el a légiközlekedésbe, megfelelő piaci körülményeket kell teremteni ahhoz, hogy a bioüzemanyagot használják a légiközlekedésben is, illetve meg is kell termelni Európában ezt a bioüzemanyagot, és hát itt még van elég sok tennivaló. Probably a lot of follow-up questions on that topic, but that will come very soon. So I, I first go, go on to... Még nagyon sok minden van, akkor először a ö, vizekkel foglalkoznánk, a belvizekkel. Hogyha megnézzük a jelenlegi versenyt, a nagy távolságú szállításban az közút, vasút vagy belvíz. Hogyan látja az önök ágazatát versenyszempontból, hogyan kezelik, és mik a legfontosabb fejlemények, amelyek segítenék az önök szállítási módját? Thank you, Mr. Eckhout. Bonjour, Madame Deli. Ladies and Eckhart Urdeli asszony, köszönöm a meghívást. Na most nézzük a belvízi hajózást, és azt, hogy hogyha vízi hajózásról beszélünk, akkor inkább a nagy hajókra gondolnak, amelyek óriási konténereket szállítanak, de mi a belvízi hajózásra gondolunk, amely leginkább a vasúti szállítással áll versenyben, és amihez nagyon jó infrastruktúra szükséges. Tehát meg kell nézni a balti vagy a rajnai folyosókat, hogy ezek hogyan használhatóak belvízi szállításra, vagy még a Dunát is említhetném, mint példa. A konténer szállítás szintén nagyon fontos, amely ugyanezeken a folyosókon megvalósítható. Itt az a tény, hogy versenyhelyzet alakul ki, az teljesen normális, de egyelő versenyfeltételeket szeretnénk teremteni, hogyha az egyik közlekedési mód részesülhet támogatásban, akkor a második is részesülhessen. Ezt értem egyelő versenyfeltételek alatt. Elnézést kérek, hogy megszakítom mondja Eckhout úr, hogy egészen pontosan mire gondol az egyenlőtlen versenyfeltételeknél, és hogy az egyik mód kap támogatást, a másik pedig nem. Ami a hajókat illeti, természetesen van itt egy természetes verseny, hogyha alacsonyak a vízszintek, akkor alternatív megoldásokat kell találni, és természetesen figyelembe kell venni, hogy hogy tudnak multimodális szolgáltatásokat is igénybe venni de vannak olyan tagállamok, ahol vannak ilyen állami támogatási rendszerek, különböző közlekedési módozatokra nézve, mondjuk a konténerek szállítása vasúton, meg kell néznünk részletesen ezeket az adatokat, hogy hogyan tudjuk ezeket a versenyhelyzeteket kiegyenlíteni. Van a különböző közlekedési módozatokon belül is verseny, Svédországban természetesen ez nagyon jelentős, rengeteg folyónk van, tehát a belvízi közlekedés és szállítás úgymond magától értetődő megoldás. Természetesen a megfelelő biztonsági szintet is garantálni kell, és ezek a rendszerek, amikor működnek, akkor meg kell vizsgálni, hogy ezekre egyáltalán van-e szükség, vagy ezek nélkül is működhetünk. Ezeket kell megnézni, hogy egyenlő versenyfeltételeket tudjunk teremteni, és hogy a különböző logisztikai operátorok megfelelőképpen tudjanak választani, hogy legyen egyfajta semlegesség a piacon. Hogyha belvízi hajózásra gondolunk, akkor általában hosszú ö, szállítási útvonalakra gondolunk, de ezek folyamatosan rövidülnek egyébként. A mi szervezetünk belvízi hajózási útvonal kezelő, mi a kontinensen belüli szállítással, illetve városi logisztikával is foglalkozunk a különböző ökoparkokba való befektetésekkel is foglalkozunk, és rövid távú szállítmányozással is. A hosszú távú szállítmányozás természetesen egy kicsit más kérdés. Mi is vizsgáljuk a dízel lehetőségét, a cseppfolyósított gáz lehetőségét, hogy a lehető legkisebb kibocsátással tudjunk dolgozni és a légszennyezés tekintetében nagyon jó eredményeket tudunk elérni. Azért a nulla kibocsátástól még elég messze járunk, itt még nagyon sok beruházásra és nagyon sok kutatásra, fejlesztésre lesz szükség. Ami jó, a tengeri ágazatnak, az jó a belvízi hajózásnak is, és fordítva, tehát közösen is tudunk kutatási projekteket megvalósítani, hogy meg tudunk felelni azoknak az ambícióknak, hogy minél alacsonyabb legyen a szállítással járó kibocsátás. A kibocsátás tekintetében egyetértek mindazzal, amit az előttem szólók már elmondtak, tehát itt nem csak a kipufogó csövekről van szó, hanem fontos lenne, hogy pontosabb adataink legyenek a valós időben történő kibocsátásról. Elképzelhető, hogy egy régi hajóban mondjuk új motor van, vagy fordítva, tehát az új hajók nem mindig a legmodernebbek, és azt is figyelembe kell venni, hogyha folyamatosan új hajókat építünk, az már önmagában véve CO2 kibocsátással jár, ezért sokszor jobb felújítani a hajókat, mint újakat építeni. Elnök, néztük itt is az externális költségeket, hogy ezek alacsonyabbak általában a belvízi hajózásnál, ugyanakkor a légszennyezési adatok viszont elég rosszak voltak, gondolom, hogy ez a dízellel áll szoros kapcsolatban. A kérdésem az, hogy az hogy a külső költségek kapcsán milyen beruházásokkal lehet ezen javítani. Több ilyen lehetőség is van, az egyik legegyszerűbb, ha fogalmazhatok így, az a katalizátorok alkalmazása, a részecske, szűrők alkalmazása, és azt hiszem, hogy ez a legköltséghatékonyabb megoldás is. A második lehetőség az elektromos meghajtásra való átállás, de ez inkább csak rövidebb szakaszokon valósul meg, ezeket nehéz megvalósítani. Hosszú távú szállítmányozásnál itt még nagyon komoly beruházásokra lenne szükség. A cseppfolyósított gáz esetében szintén jók a légszennyezési adatok, tehát az erre való átállás is segíthet. Amit valóban szeretnénk elérni, az az, hogy egyfajta közös felelősségvállalás jöjjön létre a szállítók, a logisztikusok és a fogyasztók között, és hogy az innováció közösen valósulhasson meg. Hogyha új, mondjuk egy nagyon tiszta motor jön létre, akkor ez nyilván érdekes lehet és fontos lehet, mind a fogyasztók, mind pedig a szállítmányozók szempontjából. A hidrogén felhasználás is felmerült, csak hogy a rendeletek értelmében nem lehet ilyen hajót a piacra bocsátani, vagy forgalomba hozni, tehát ez is visszafogja ezt a jellegű innovációt. Akkor végül, de nem utolsó sorban Ferhoven úrnak fogok szót adni. Talán a legegyértelműbb kérdés, amit fel kell tennünk a hajózási közlekedésben és szállításban az, hogy a kibocsátás csökkentéshez hosszú távon milyen technológiai fejlesztések szükségesek, illetve rövid távon mire van szükség. Köszönöm szépen, Eckhout úr, üdvözlök mindenkit! tényleg meg kell vizsgálnunk bizonyos fejleményeket, és azok az intézkedések, amelyeket a tengeri közlekedésre létrehoztak, azokat az nemzetközi tengerügyi szervezet keretében hozzák meg. Ott is koncentrálnak az energiahatékonyságra, mind az új hajók, mind pedig a már meglévő flották esetében, és ezeknek lesz hatása majd. Ha megnézzük a jövőt, és hogy milyen hatása lehet mindennek, akkor elmondhatjuk azt, hogy energiatékonyság szempontjából a kibocsátás tonna kilométerenként 50% felett lehet, de ez persze relatív. A másik vita az az, hogy hogyan tudjuk elérni az abszolút csökkentést. A párizsi célkötőzés kapcsán ez fontos, és erről szól a vita is, és az IMO stratégiája is erről fog majd szólni. Más szektorhoz hasonlóan függeni fogunk egy darabig még a foszilis energiahordozóktól. Jelenleg nincs olyan alternatív üzemanyag, amelyet tömegesen lehetne felhasználni. Sokan az LNG-re tekintenek, mások a hidrogénre, mások a metanolra, de az igazi megoldás még nem született meg, amit globális mértékben lehetne alkalmazni. 20-30 éves időtartamról beszélünk, ameddig mi még a foszilis üzemanyagoktól fogunk függeni. Ez azt jelenti, hogy más mechanizmusokra is szükség van, amelyel el lehet érni a párizsi célkitűzéseket. És pontosan ez az a vita, amelyet le kell folytatnunk majd 2018-ra az IMO-n keretén belül. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogy itt van az energiahatékonyság, a design index, a már meglévő flották, mit tudunk még tenni, és mit tudunk tenni mechanizmusok szempontjából, amelyek ideiglenesek lehetnének, és hogyan tudjuk a kutatást, fejlesztést támogatni, elérni azt, hogy létezzen infrastruktúra az alternatív üzemanyagok szempontjából. Ezeket kell látnunk a viták során, főként jövőre, 2018-ban, az IMO stratégiája tekintetében. Eichhaut úr, utolsó kérdés, aztán befejezem. Milyen mértékben, vagy mire van szükségük um, a döntéshozók részéről, hiszen tudjuk, hogy az IMO-nál is zajlanak a párbeszédek, ez jól halad előre, de mire van szükségük uh, politikai keret részéről, amelyel be lehetne nyitani ezeket a vitákat. Két dologra van szükségünk, hangzik a válasz európai politikára, arra, hogy részt vegyenek a vitában az IMO-ban. 171 tagállamunk van ott, és az európai tagállamok is tagjai ennek a szervezetnek. Nagyon fontos eh, az, hogy legyen egyfajta lendület, nem szabad ezt elveszíteni. A világbeli partnereinket is el kell érnünk, akik kevésbé ambiciózusak vagy szkeptikusak az intézkedéseket illetőleg. Ez az első prioritás, amit meg kell tennünk. A második az az, hogy támogatni kell a kutatást és fejlesztést, az új technológiák, új üzemanyagok kifejlesztését. Vannak már eszközök a tenté alatt, a, a tengeri e, autópályák e, kapcsán, úgymond. Vannak itt finanszírozási lehetőségek is, tehát vannak EU kezdeményezések, amelyeket mindenképpen támogatni kell, de ezeket lefektették abban a stratégiában is, amelyet az Európai Bizottság javasolt. Az innováció támogatása és diplomáciai munka az IMO keretén belül ez, amire szükségünk van. Van most lehetőség 2018-ban arra, hogy legyen egy ilyen stratégiánk, és lesz már egy második fázis, amikor az igazi adatok megjelennek, akkor lehet majd az intézkedéseket globális szinten véglegesíteni. Rendben, köszönöm, mondja Eichhaut úr, köszönöm szépen, ez csak egy um, kísérlet volt arra, hogy madártávlatból megvizsgáljuk a különböző közlekedési módokat, nem tudunk mindent kimereteni ennyi idő alatt, de szerintem nagyon jó volt ez az áttekintés, meghallgathattuk a kívánságaikat, követeléseiket. Visszaadom most a szót az elnök asszonynak, hogy vezesse le az ülés további részét. Nos, a koordinátorainknak fogom átadni a szót, hogy egy kicsit ők is kérdezzenek az itt jelenlévő ágazati képviselőktől. Will van de Kamp úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Hát hollandul fogok beszélni, ma délután is. Ezt főként a flamandoknak jó kis gyakorlat lesz. Először is Massimiliano Celano kollégám nevében kell elnézést kérnem, sürgős megbeszélése van Rómában, az EPP árnyék jelentéstevője, ő Bas Eichhout témájában, és Massimiliano Salini um, úr véleményét is képviselem itt. Öt kérdésem van, de először az EPP általános pozícióját két-három mondatban össze kell foglalnom. Az EPP frakció kitart a modalitásváltás koncepciója mellett, és ez az LPP e frakció számára konkrétan azt jelenti, hogy nem akarjuk leküzdeni, megszüntetni a közúti közlekedést, ezt szeretnénk áthelyezni. Ez nagy különbség a megközelítésben más eh, frakciókkal szemben, tehát mi nem akarjuk ezt megszüntetni, csak áthelyezni. Az LPP e belül van egy belső munkacsoport, amely a amely ezzel foglalkozik. A második pont az az, hogy az EPP nem uh, hunja be a szemét a COP21-el kapcsolatban a fenntarthatósági uh, szavakat tettekké kell átformálnunk. 2. decemberében ezeket meghatároztuk, amit kell tennünk. Az EPP frakció hajlandó ezeken működni. A súrlódás majd az optimizmus esetében lesz, tehát abban, hogy hogyan tudjuk létrehozni ezeket a célokat, és látnunk kell azt, hogy milyen valóság a fogyasztók, a piac, a technológia, a felvásárlások tekintetében. De majd ezt is meg tudjuk oldani, és Buzz Eichhauttal egyetértek abban, hogyha beleesünk a tanács csapdájába, akkor nem fog semmi történni, mindenki a saját dolgát teszi. Az Európai Parlamentnek egyensúlyt kell találni az optimizmus és a valóság között, és nem szabad, hogy a tanácstól függjünk, mert ott túlságosan sok a nemzeti érdek egy nagyon furcsa politikai időben. Tehát ennyit bevezetőül. A czűrisi kollégához fordulok, és azt kérdezem, hogy honnan tudja azt, hogy a külső költségek internalizálja, mennyibe kerül pontosan, és hogy van az, hogy a bizottság már 20 éve ezzel foglalkozik? Hogy van ez? Nemrégiben beszéltem az Európai Bizottsággal, és már ismételten 2018-ig megvárnunk azt, hogy a két új tanulmány megszülessen. A második kérdésem Zsorná úrhoz inteződik. Az USA új kritériumokat határozott meg nemrégiben a teherautóiparágnak, a Volvo, Mercedes és még a holland DAF, és ezen együttműködnek, létrehozzák ezt. Európában miért nem lehetséges ez? Ez a legfontosabb kérdésem talán. Harmadik kérdés, Airbus, ahol nemrégiben jártunk egyébként. Nagyon sok információt kaptunk azon a látogatáson. Itt van egy ICAO dokumentum a 2050-es kibocsátásokról, és azt mondják, hogy a kibocsátások a légközlekedésben 2050-re 300-700 százalékkal magasabb lesznek, mint 2005-ben. Ez persze kötődik a légközlekedési szektor növekedésével, tehát itt van az optimizmus és a realizmus közötti kapcsolat, amit én szeretnék létrehozni. Tehát az Airbus véleményére vagyok kíváncsi. A belvízi hajózás területén pedig az a kérdés, hogy 30 éven át használják a hajókat, és így a motorok eléggé elavultak. Hogyha a piac összedől, és Hát most már jobb a helyzet, de amikor én ide kerültem ebbe a szabizottságba pár évvel ezelőtt, akkor sokkal rosszabb volt a helyzet. Tehát mindenképpen egy olyan programra van szükség, hogy gyorsabban lehessen lecserélni a motorokat. Ferhúfen úrtól is szeretnék valamit kérdezni. A parlament eléggé önfejű, és döntött az ETS-ről 2021-ig, és az IMO e esetében 2023-at akarnak. Nem veszélyese az, hogy az Európai Unió a saját útját járja? Nem veszélyese ez a kínaiakkal vagy az oroszokkal szemben? Merci, Monsieur Wim van de Kamp. Nous resterons réalistes et très... Re, maradunk realisták és nagyon opportunisták. Ertug úr. Köszönöm szépen, én is, a szakértőknek a hozzászólásaikat. Úgy gondolom, hogy nagyon gyakran azokról a témákról beszélünk, és időközben már az a helyzet, hogy a különböző szereplők érintettek, a különböző közlekedési módozatok képviselői elmondták álláspontjaikat, és sokan tudják, hogy az Európai Bizottság nem véletlenül követeli azt, hogy legyen egy nem, nem véletlenül követeljük az Európai Bizottságtól azt, hogy legyen egy áttekintés, azért, hogy tudjuk, hogy hogyan kell bánni a különböző közlekedési módok esetében a terhelésekkel. Mindenki tudja azt, hogy kinek mit kell megfizetnie, de még jobban tudják azt, hogy a többiek kevesebbet fizetnek. Tehát mindig is ez a probléma a különböző közlekedési módok között. Nem lehet ezeket összehasonlítani. Nyolc éve itt vagyok az Európai Parlamentben, nyolc éve vagyok tagja a közlekedési szakbizottságnak, és az Európai Bizottságot nem tudtuk eddig meggyőzni arról, hogy legyen egy általános áttekintés. Én tudom, hogy ez nem könnyű, hiszen nem annyira egyszerű ez az összehasonlíthatóság, de tény az az, hogy az egyetlen mód az az, hogy mindenki saját maga számára hoz létre egy ilyen áttekintést, ezek nem összehasonlíthatóak. Ezért, és tekintettel arra, hogy hamarosan következik az Eurovinyát áttekintése, e, tehát lehet, hogy ugyanazt a vitát fogjuk lefolytatni, mint tíz évvel ezelőtt. Akkoriban ugyanilyen témákról beszéltünk, ugyanilyen problémák merültek fel, és a végén létrejött egy kompromisszum, és persze kár lenne az, hogy a tíz éven át semmit ne ért, nem értünk volna el ebben a tekintetben. Ezért azt kérem, hogy legyen itt tabula ráza, és a különböző közlekedési módokat tegyük összehasonlíthatóvá. Szeretnék arra is rátérni, hogy ki hol mennyire terhelhető nemzeti szinten, és 28 különböző tagállam van, különböző mértékben terhelhetőek ezek, tehát Németországban is más a légi terhelés, vagy a közötti terhelés, mások a, az adók, De ugyanitt vannak a különböző infrastruktúra díjak, például Németországban a tehergépjármű autópálya díj, és ezt mutatja, hogy mindenki magának dolgozik, de nincs ez egyeztetve, nincs egy hálózat ebből létrehozva. És ezért igazából nincs is kérdésem, mert eh, én ismerem a helyzetet, mert régóta ismerjük egymást, inkább csak a bizottsághoz fordulok, és azt mondom, hogy tegyenek valamit, mert lehet, hogy még következő tíz évben is erről fogunk vitatkozni. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm. Most pedig másik koordinátorunknak adom meg, Kilenen asszonynak a GUE nevében. Kiitoksia puheenjohtaja. Olisi kaksi kysymystä Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne először is. Az állampolgárok, a fogyasztók, a használók úgy gondolom, hogy elég sok dolgunk van a klímaváltozás kapcsán, felmelegedés, a önmagába visszaforduló gazdaság, új üzemanyagokat kell kifejleszteni, új technológiákat kell használni, stb. stb. Ebben a kontextusban mi van a használókkal, a, a állampolgárokkal? Őket is be lehet-e vonni ebbe a fejlődésbe vagy változásba? Mert én azt mondanám, hogy a személyek, az egyéni választásaik képezik az alapját ezeknek a nagy változásoknak, amikor ezekről beszélünk, és ezek azért mégiscsak nagyon fontosak. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor az embernek nincs túl sok pénze, akkor nincs igazán lehetősége inno, innoválni, vagy pedig a klímaváltozás ellen küzdeni. Akkor együtt hogyan vagyunk képesek költségelemzéseket készíteni, éppen azért, hogy jogalkotóként olyan döntéseket hozzunk, amelyek önöknek, vállalkozóknak, különböző ágazati szereplőknek lehetősége legyen a legbölcsebb megoldásokat választani, oly módon, hogy csökkenjek a káros kibocsátások, de ugyanakkor mégis olyan megoldások szülessenek, amitől önök, mint vállalkozók nem kerülnek lehetetlen helyzetbe. Lumni úrnak adom meg a szót. Det är en hel del naivitet tycker jag som, som präglar diskussionen. Igen, valóban úgy gondolom, hogy azért nagyon sok naivitás jellemzi ezt a vitát, hogy a jövőben több vagy kevesebb kibocsátás lesz. Azért mégiscsak vannak állandók a közlekedési szállítási ágazatban, nevezetesen a közösségi szállítás, közlekedés, ugye mindig azt mondjuk, hogy ez megoldja majd a problémákat, de szerintem ez abszolút nem koherens. Ha megnézzük a Nagy-Britanniát, ott a 80%-át az időnek, amit a buszon töltenek az emberek, azt mutatja, hogy itt is eh, nagyon rossz a helyzetük az állampolgár, az utasoknak. Tehát mégiscsak arról van szó, hogy 19 utas kell egy buszra ahhoz, hogy az eh, eh, megfelelően rentábilis legyen arra a személyre, aki munkavállalóként vezeti a buszt. Egy autóbusz a működés ideje alatt nem tudja elérni azt, hogy 100 százalékig telített legyen, ez lehetetlen, vagy hogy 24 órában, esetleg a nagyvárosokban, fővárosokban igen, de máshogy sehol. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy nincs is busz az autóbuszon, nincs is utas az autóbuszon, és amikor összehasonlítjuk a magánautóval, akkor ez a számítás így nem működik. Ha megnézzük a teherautókat, tehergépjárműveket, ha például megnézzünk egy várost, ami mondjuk Párizs, egy nagy fővárost, akkor azt látjuk, akkor tudjuk, hogy milyen a levegő minősége, azt is tudjuk, hogy milyen következményei vannak. Ez nagyon fontos, hogyha megnézzük a teherautókat, és azt, hogy milyen intézkedéseket hoztak párosban. Valójában az van, hogy az Európai Unió illetve az adminisztráció, eh, hogyha megnézem azt, hogy mit csinálnak Svédországban, eh, valójában a Svédországot eh, elárasztották a régi öreg motorok, és és azok a teherautók okozzák a problémát, amelyek lerobbant régi, főként kelet-európai országokból érkező teherautók, és szinte körülmények között vezetik a sofőrök azok, amelyek pedig honnan jönnek, azokat nem szab, hogy ilyen vagy olyan áron kelljen megvásárolni a dízel vagy az egyéb üzemanyagot. Ennek mindenképpen negatív következményei vannak. Ezek a teherautók, ezek a vezetők, akik Svédországba jönnek és szennyezik a mi környezetünket, a, a, mert technikailag rosszul. Ez mindig, meg, ezt miért engedjük meg? Mert hogyha ha, például ugye a kabotás jogszabályban pontosan erre találunk lehetőséget most, most vesz, a magánautókkal szeretnék foglalkozni. Az is igaz, hogy a villanyautó az egyelőre nem komoly, mert egy más problémát hozunk létre, mert az akkumulátoroknak a készítése litium alapon és mindenféle rendkívül mérgező anyag, amit ezeknek az akkumulátoroknak az előállításához használnak. Be kellene nézni, hogy milyen egyéb alternatívák vannak az belségesű motoroknál, milyen más üzemanyag lenne használható. És feltenni valóban a kérdést, és olyan szabályokat kellene, amelyek bizonyos gyakorlatot nem engednek meg. Be látjuk Svédországban szörnyűséges teherautók jönnek hozzánk, és nálunk szennyeznek. Akkor most pedig a koordinátorok után néhány képviselőnek adnék szót korlátozott időben. Kedves kollégák, egy percük van a konkrét kérdés feltételére. Lukasenka asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy bonyolult téma, egy perc egyszerűen nem elég. A vitánk azt mutatja, hogy mennyire nehéz vit témáról, témáról van szó. Nehéz a kibocsátás csökkentésről és versenyről beszélni egymás, egymással párhuzamosan. Azt hiszem, hogy a céljaink, megállapodásainkat befolyásolják a társadalmi elfogadás egyes országokban és a lehetőségek beszéltünk a villamos járművekről. Ez szerintem a megfelelő irány. Ugyanakkor másfelől az Európai Uniónak nincsen kellő infrastruktúrája, 100 kilométert lehet egy elektromos autóval elvezetni, úgyhogy nem kell akkumulátort tölteni. Nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen autóval autópályán közlekedhessek. Amikor pedig A nehéz gépjárművekről van egyes országokban, amikor bemenek, ugye az előző hozzászóló említette, akkor pedig nem foglalkozunk el időt a nehéz gépjárművek ügyére, mert egyszerűen a, ezeknek a, gyakran a motorjai nem felelnek meg az előírásoknak, és a dízel nagyon sok esetben az unión kívülről érkezik be, és az üzemanyag minősége is más például az Európai Unióban és Ukrajnában kutatást végzett ezzel kapcsolatban valaki? hogy mi az, amit megengedünk a belső piacunkon, és a következő pedig a közösségi szállítás. Ez nagyon jó téma a városokban, de amikor az elszigetelt területekről beszélünk, akkor ez nem annyira jó. Krámer úr következik. Először is szerettem volna elmondani, hogy Lunden urat képviselem, aki megbetegedett, és így kicsit többet szeretnék beszélni, mint egy perc, mert koordinátor is vagyok. Mindenki szeretné az internalizálást a külső költségek kapcsán, mindenki szeretne jobb dolgokat. A célunk az az, hogy a mobilitást biztosítsuk, és hogy megvédjük az éghajlatot is. Mind a kettő lehetséges, de nem így. Kezdjük a közötti közlekedésnél. A Müncheni főpolgármester 25 évvel ezelőtt azt mondta, hogy az autó esetében, hogyha nem lenne, hogyha az autók elektromos sem mennének, akkor is ez a, minden jól működne a városokban, kevesebb benne a baleset. Ezért a mobilitást meg kell változtatnunk, gondoljunk arra, hogy 90%-a minden autóútnak a német városokban 6 kilométernél rövidebb, és 23 órát áll egy autó a ház előtt. Ez nem lehet tovább így haladni, ezt meg kell változtatni. Térjünk rá a légitársaságokra. Persze kell minden közlekedési módozat, persze Jobb egy autó, mint egy üres busz, persze. Az emberek nagy része városokban él, 30 milliárdot kapnak a légitársaságok az adófizetőktől, pedig nem kell eh, sem áfát, sem pedig kerozin adót fizetniük, tehát művileg olcsóbbá teszik a a légközlekedést, mint a vasúti közlekedést. Miért van például Németországon belül is légközlekedés bizonyos városok között, mikor másfél órát el lehet utni vasúttal is? Ez pontosan ezért van, megszakítja az elnök Kramer urat. Nem hallottuk, amit mondott sajnos. Je laisse la parole désormais à monsieur Demasmaker. Demasmaker úrnak adom meg a szót, öné a szó. Köszönöm szépen, én is hollandul fogok beszélni, és lenne néhány kérdésem Jonárt úrhoz. Azt mondta, hogy újabb autóflottára van szükség, és ehhez fiskális ösztönzésre van szükség. Hát nálunk ugyanezt látom, Belgiumban a belga hatóság támogatja a céges autókat, és két évnél nem idősebbek ezek az autók. Ez tényleg segít -e? Hát nem. Nagyon sokan a céges autót választják, más közlekedési módok kárára, ennek az a következménye, hogy nálunk rengeteg a dugó, óriási külső költségekkel, tehát jó ötlet ez, ez a kérdésem. Persze ez jó az autószektornak. A második kérdésem, az Európai Bizottság azt mondta, hogy az EU-n kívül sokkal több a szabadalom az alternatív energiahordozók szempontjából. Európában még mindig sok a, a szabadalom a belső égésű motorok esetében. Az autó szektor az, amelyek leginkább befektet a kutatás fejlesztésbe 44,7 millió eurót. A kérdésem az az, hogy ezt tudatosan teszik, hogy kevésbé fektetnek be az alternatív energiákba, mint a világ többi része? hogyha ez így van, akkor miért? Köszönöm szépen. Meissner asszonynak adom meg a szót. Tényleg kérem, hogy próbáljanak meg röviden fogalmazni, mert még válaszolni is kell a szakértőknek. Öné a szó. Igen, azt hogy meg kell várni a válaszokat először. Sok minden elhangzott már, tudjuk, hogy a különböző szektorokban már most sok minden beindult, a kibocsátás csökkentésére. Nekem van egy problémám, ez pedig az alternatív energiák infrastruktúrája. Pár évvel ezelőtt ehhez már tettünk egy jogszabályt, én ezt nyomon követtem, és a parlament sokkal ambiciózusabb akart volna lenni, mint ahogy azt a tagállamok engedélyezték, és a közúti közlekedés részéről csak akkor lehet az elektromos mobilitást elősegíteni, hogyha vannak valahol feltöltő helyek. Ezzel mindenképpen még dolgoznunk kell, ez, ezzel nem tudunk semmit változtatni most. Lenne még néhány kérdésem a model shiftről, a modalitási váltásról beszélnek. Miért nem történt még sok minden itt? Először is a modalitásváltás kapcsán főként a közút vasútváltásról beszélünk, és kevésbé gondolunk itt a e, belvízi hajózásra, és lehet, hogy ez amiatt van, hogy nagyon kevés az intermodális központ, vagy azért van, mert nem gondolnak arra, hogy hajóval is lehet szállítani. A másik a vasúti közlekedésre vonatkozik, a svájci képviselőhez fog, fordulnék. Lehet, hogy a Svájcban ez jól működik, de Németországban és máshol az a benyomásom, hogy túlságosan sok technológiát alkalmaznak arra, hogy a teherautók vasútról áthelyezzék a vasútra ezeket a um, szállítmányokat. Erre vannak már megoldások, de kevéssé használják ezt. Még egy dolgot a belvízi hajózás kapcsán de úr azt mondta, hogy a hidrogén nincs engedélyezve. Miért nincs engedélyezve? Jól értettem ezt egyáltalán? A második kérdés Verhoeven úrhoz intéződik. Ön az infrastruktúráról beszélt, teljes mértékben igaza van. Van-e listája olyan kikötőkről, ahol nincsen infrastruktúra a szennyvízkezelésre? Ezt azért kérdezem, mert nemrégiben a balti tenger esetében azt hallottam, hogy vannak itt ilyen óceánjárók, és, és mivel nincs a kikötőkben uh, megfelelő kezelési mód erre, a tengervízbe engedik ezeket az anyagokat. Köszönöm szépen, hogyha még egy ilyen hosszan beszélnek, egyszerűen el fogom venni a mikrofont. Az összes kérdéssel, amiket itt kaptunk, nem lesz idő egyszerűen a válaszokra. Greszle asszony. Azon leszek, hogy gyorsan beszéljek. Nagyon sok szép eh, dolog van itt, de adatokra van szükség. Meghallgattam Sutter urat, és én jónak tartom azt, hogy Svájc eh, eh, csökkenti a eh, tranzit közlekedést a teherautók esetében. Én Tirolból származom, a Brenner szorosan átmennek ezek a teherautók. A kérdésem az az, hogy hogyan kívánják tehát ezt a céljukat elérni. Itt van a Brenner, alagút is, az EU nagyon sok pénzt fektetett ebbe bele, mégis vannak itt gondok, van egyfajta szaturális közlekedési tilalom. Itt a trend az e, hogy a, a, tehát azt a trendet, hogy a vasúti szállítás vonzóbb legyen, ezt nem tudjuk elérni. Bös úrhoz fordulva ön hogyan, milyen ötletet tartogat számunkra a vasúti szállításhoz? Köszönöm szépen, hogy betartotta az időpontot. Most pedig akkor az öné a szó, kedves kollega. Hollandul fogok sajnálatos módon beszélni. Ma, ma egész csapatot alkottak. Nagyon rövid leszek, és köszönöm minden meghívottunknak. Ha megvizsgáljuk az Európai Bizottság stratégiáját, és ha megnézzük a befektetések finanszírozását, akkor itt nagyon gyakran beszélünk a Juncker alapról, az EFSI-ről. Mik az önök tapasztalatai a ezen specifikus alap alkalmazásáról a kibocsátás csökkentés tekintetében? Vannak, specifik, vannak specifikus kutatási területek, ahol önök szerint eh, nem igazán támogatják Általános kérdésem, stratégiáról beszélünk. Szerintük, önök szerint van-e még valamilyen hiányosság a stratégiában? Kérnek-e új szabályok, vagy akár a globális befektetés tekintetében? Köszönöm szépen. Kossúrnak adom még meg a szót. Én is Szuter úrtól kérdeznék, ahogy Fanden kollégám, én is azon csodálkoztam, hogy eh, amikor ön beszélt a külső kérdésekről, engem is a, a költségek érdekelnek, hanem itt a költség hatékonyság um, aránya. Ha ezzel kapcsolatban tudna valamit mondani? Merci beaucoup, monsieur Köszönöm szépen, Kossúr. Öné a szó. Egy kérdésem lenne Jonathanhoz, de másokhoz is szólhat valamennyien elmondták, hogy energiára szükség van. Jelenleg a kutatások foglalkoznak a belső égésű motorokkal, a hagyományos gáz, nem hagyományos gázok, bioüzemanyag, foszilis üzemanyag, aztán a hibrid motorok, a hidrogén és egyéb akkumulátorok, nem gondolják, hogy ez az elaprózódás, ami lehetővé ad egy finomabb átmenetet, valójában azt bizonyítja, hogy nem találtuk meg a megfelelő utat, és nem egy irányba húzunk, ami a jövőbe vinne. És egy optimista szóval zárnám, hogy még az a jó, hogy a szénmozdonyokat azért sikerült megszüntetni. Köszönöm, Rike úr, mondja az elnök asszony, és látom a kérdések sora rendkívül hosszú, az 500 milliárdtól indulva a külső költségekre, az Eurovignetta matricával és egyebekkel. Itt vannak a kérdések, most nem mondom, nem ismétlem meg, de kedves szakértők két-két percük van. Nem, nem összesen két perc természetesen, hanem mindenkinek két perce van. Az látom ebben a bizottságban, mégiscsak mindenki azért odafigyel, még akkor is, hogyha kicsit késő van. Akkor kezdjük jobb oldalról a szakértőket. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy válaszoljak Van Kampúrnak a kérdésére, az USA és az Európa közötti különbségre. Már is leállítom, azt mondtam, hogy jobbról, de onnan az ügynökségtől indulunk, és úgy majd. Nem azt mondtam, hogy utolsóként, tehát kezdje. Yeah, no, sorry, I just didn't um, appreciate that it was a question particular. Elnézést, nem, nem fogtam föl, hogy nekem szól a kérdés. Uh, I can make some, uh, some reflection. I mean, basically what I, what I... Alapvetően a hatékonyságot hallottam ki, ez az, ami többször is a grafikonokon is megjelent, és hogy milyen megoldások vannak, lennének a különböző lépéseket. Persze szükség van beruházásra, új üzemanyagokba, új technológiába is kell beruházni. A kihívás óriási, 60%-kal csökkenteni az emissziót arról a szintről jelenleg tartunk. Mindez kell, de egy magatartás és változás is. Az átmenet is fontos, alapvető társadalmi változásokra is szükség van, ami ezt lehetővé teszi. Sokat beszéltünk a jelentésben is a különböző ágazatok közötti kapcsolatokról, tehát a közlekedési, szállítási szektorról, de például a földhasználat is ide tartozik, hogyan használja az ipar, a mezőgazdaság a földet, a turizmus. Ezek is különböző megközelítéseket és lehetőségeket jelentenek kibocsátás szempontból. Vannak, amikor ezekben az ágazatokban is a kibocsátás javíthat a meglévő helyzeten. Tehát itt egy szisztemikus megközelítés kell a különböző ágazatokkal, megnézni, hogy milyen változások vannak, illetve mert a kapcsolat a közlekedés és a kereslet között, ez teljesen egyértelmű. Kérdés, hogy valójában mekkora keresletre van szükség? Mik a különböző szállítási, közlekedési eszközök, amikre feltétlenül szükségünk van a gazdaság működéséhez? Míg vannak olyanok, amelyek nem feltétlenül szükségesek, például a városi szinten is vannak ilyenek. Köszönöm. Akkor most a szomszédja következik, mondja elnök asszony. To, uh különböző kérdéseket kaptam. Az egyik kérdés a mozettára vonatkozók. Én nem tudok most mozettani előadást tartani. Lehet, hogy már 20-30 éve ez a hagyomány a külső kihasználására, a károkat veszik alapul. Már régebb óta léteznek ilyenfajta tanulmányok, és ezeket aktualizálják ezt. Vannak új tanulmányok is, például az ökoszisztéma károk kapcsán. A különböző helyeken azt mondják, hogy jobb adatokra van szükség a költségek esetében. Én csak azt mondom, hogy mi gyakran végzünk ilyen tanulmányokat, ez nagyon érdekes, nem hiszem, hogy ezettől az adatoktól sok mindent megváltozik a vita során. Ismerjük ezt, többször történt már ilyen munka. Ha megnézzük a költségeket és a az előnyöket, akkor azt láthatjuk, hogy semmilyen közlekedési részről nem fizeti meg a teljes költséget. A gazdasági hatása nagyon fontos a közlekedésnek, tehát egy az egyben nem lehet ezt lefektetni egy költséghatékonysági elemzésben. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell viselni a külső költségeket. A DJ Move valóban tervez egy új tanulmányt, nagyon sok adatot figyelembe vesznek itt az infrastruktúra költségeket, a környezetvédelmi költségeket, az internalizációt is, hogy milyen fajta ö, diákat fizetnek már, ez egy jó alap lehet majd. Ami az intézkedéseket illeti Svájc esetében a teherszállítás át ö, helyezéséről, erről majd a kollégám fog talán beszélni. Köszönöm szépen, Zsannárt úr, szó. Köszönöm, akkor most fogok Fankamp úr kérdésére válaszolni, hogy össze kell hasonlítani az USA-t az Európai Unióval, és hát ez nagyjából a realizmus és az optimizmus közötti különbséget jelenti. Hát nagyon más a piac az USA-ban és az Európai Unióban, mások a jogi szabályok, amelyek a kamionokra vonatkoznak, ezért is néznek ki egész máshogy a kamionok, és az úti infrastruktúra is másképp néz ki az USA-ban, mint az Európai Unióban. Hogyha megnézzük a volumenre vonatkozó követelményeket, és megnézzük az üzemanyagfogyasztást, mondjuk tonna per kilométerre leosztva, akkor az EU kamionok 16%-kal kevesebbet bocsátanak ki, annak ellenére, hogy az Európai Uniónak nincsenek erre vonatkozó normái a kamionok esetében. Hogyha megnézzük, hogy a kamiongyártók mi mindent vittek véghez az elmúlt öt évben, akkor látható, hogy általánosan 8%-os üzemanyag csökkenést sikerült elérni. És mindez tulajdonképpen ahhoz köthető, hogy az üzemanyag fogyasztást ugye ki kell fizetni a szállítónak vagy a fogyasztónak. Éppen ezért nekik is érdekük az, hogy csökkenjenek a költségek. Az egész szállítási költségnek az egyharmada maga az üzemanyag költség, úgyhogy a kereskedelmi érdekek abba az irányba húzzák a kamiongyártókat, gyártókat, hogy csökkenteni tudják a fogyasztást, hiszen mit vár a felhasználó, mit vár a fogyasztó olcsó szállítást ami az alternatív motorokba való beruházásokat illeti. Hogyha megnézzük a mintákat és a folyamatokat ebben a tekintetben, a régiókban vagy az országokban, akkor meg kell nézni, hogy az új szabványok kihez köthetőek, milyen országokhoz köthetőek. És uh, az alternatív motoroknál az elektromos járművek tekintetében Kína a vezető, tehát az óriási piac, EU a második, és az USA a harmadik, csak a jegyzőkönyv kedvéért. Köszönöm szépen, Mágy Zsúri a szó. Köszönöm. Nagyon sok kérdés volt, úgyhogy megpróbálok majd ezekre most röviden válaszolni, illetve írásban is tudok majd részletesebben válaszolni. Eichhaut úr elmondta, hogy a jobb átláthatóság fontos, ezt természetesen mi is támogatjuk, de hát nyilván az almát az almával kell összehasonlítani, és nem az almát a körtével. Hogyha az egész közúti közlekedést nézzük, akkor a professzionális szállítást kell összehasonlítani a professzionális szállítással a többi közlekedési módnál. Tehát nem a személyi szállítást az egyik módban, a professzionális áruszállítást a másik módban. Tehát mindannyian megpróbáljuk a közlekedési módokból a legjobb lehetőségeket kihozni. Lundgren úrnak azt tudom elmondani, hogy a svéd példával kapcsolatban maximálisan egyetértek önnel, hogyha nem profitábilis az adott busz felhasználása, akkor szerintem már önmagában véve meglepő az is, hogy a közlekedési vállalat tovább folytatja ezt a járatot, tovább üzemelteti ezt a járatot. Ezért mindenképpen fontos lenne, hogy jobb kombinációt tudjunk megvalósítani a modellváltás tekintetében. Egyelőre a modellek közötti átláthatóság 17%, és az, hogy ez növekedjen, ahhoz intelligensebb és átláthatóbb jogalkotásra van szükség. Kramer úrnak köszönöm a megjegyzést, tulajdonképpen megerősítette azt, ami eddig elhangzott, hogy szemléletváltásra van szükség az egész ágazatban, az én ágazatomban is, amit én képviselek. És lezárásképpen több nemzeti stratégia is akadályt emel, ugyanis nem áll meg a szállítás egy város határán vagy egy ország határán. Mondjuk, hogyha Rotterdamba nem hajthatnak be dízelbuszok, vagy mondjuk 2020-ra csak gázüzemű járművek közlekedhetnek, akkor hogyha kitűzzük ezeket a célokat 2020-ra vagy 2025-re, akkor itt valami nem működik, ez nem fog így megvalósulni, tehát megvalósíthatóságra, technológiai semlegességre van szükség. És Deli asszonynak mondom, hogyha összehasonlítunk két járművet, akkor nézzük meg, hogy ez a két jármű ugyanannak a feladatnak az elvégzésére alkalmas-e, és hogy milyen energiával működik. Köszönöm szépen, Böss a szó az életciklus kibocsátással kapcsolatban szeretnék hozzászólni, mert többen is kérdeztek ennek kapcsán. Ez az elektromos járműveknél, a professzionális szállításnál, utasszállításnál, vonatszállításnál mindenhol alkalmazható, és természetesen ezek a leghatékonyabb megoldások. Nyilván az elektromos járműveknél a legfontosabb elem az akkumulátor, illetve hogy milyen erőforrásokkal, megújuló vagy foszilis energiaforrásokkal állították ezeket elő. Azzal folytatnám, hogy az intermodális áruszállítást hogyan lehet elősegíteni. Egyetértek, hogy beruházásokra van szükség ahhoz, hogy megkönnyítsük azt, hogy ezeket a kamionokat és a kamionok által szállított szállítmányokat át lehessen vinni vasúti közlekedésbe, vagy vasúti szállítmányozásba. és természetesen nagyon fontos, hogy erre megnyíljon a kereslet. És hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, ezt a váltást a vasút irányába, természetesen ezt ösztönzőkkel kell megtenni. Nálunk Svájcban a díjak, illetve az illetékek, az ösztönzők, amelyek arra ösztönzik a társaságokat, hogy inkább a vasúti szállítás felé lépjenek el. A beruházások kapcsán nálunk egy igen koordinált megoldás jött létre az infrastruktúra fejlesztés és finanszírozás kapcsán. Vannak infrastruktúrális alapok, amelyek lefednek minden ezzel kapcsolatos költséget, a felújítástól a karbantartásig, és ez különböző forrásokból lehet támogatni, és most létrejött ebben az évben egy ilyen alap a közúti szállítmányozás esetére is. És reméljük, hogy ez a koherens stratégia a beruházások tekintetében meghozza majd a várt eredményeket. Köszönöm szépen. Novácik úrnak adok szót. Feljegyeztem a kérdéseket, amelyeket hozzám irányítottak. Először is, hogy milyen ambíciók rejlenek a légi közlekedésben. Hát a közlekedés növekedése miatt azért nagyon komoly kihívásokkal is szembe kell néznünk, és 2050-re uh, határoztuk meg a célkitűzéseket, ez kb a két fokos szenáriónak, vagy menetrendnek megfelelően készül majd el. Az egységes európai légtér, a karbonpiac, illetve az alternatív üzemanyagok felhasználása mind olyan területek, ahol nagyon jó projektek indultak el. A Tiszta Ég, a Clean Sky PPP program is remek program, ez tíz évet fed le, és 4 milliárd eurót jelent, amelyet részben az ipar finanszíroz. Amit az Airbus befektet kutatásba és fejlesztésbe, az kb. évi 3 milliárd, tehát itt látható, hogy mekkorák a kihívások, és mekkorák a beruházások. Éppen ezért fontos, hogy a politika csinálók is támogassák ezeket a fontos kutatási programokat. Kaptam egy olyan kérdést is, amely a légi szállítás kontra vasúti szállítás témakörében született, ugyanis mi történik az egységes légi piaccal, ez rendkívül megváltoztat az Airbus helyzetét, és kiélezte a versenyt. Amikor tegnap a mai ülésre készültem, akkor a Madrid-Barcelona viszonylatra gondoltam, mennyibe kerül egy vonati egy Madrid és Barcelona között. Itt ugye egyetlen vasúti társaság üzemeltet vasutat, mert ugye a vasúti régióban a belföldi közlekedésnél még nem nyitott a piac, de hogyha megnézzük a repülőjegyeket, akkor öt olyan légitársaság is van, amelyel el lehet repülni, egy portugál, egy norvég, illetve három spanyol céggel, amelyek különböző bizniszmodellekkel ö, dolgoznak, van köztük low cost, van köztük nem fapados légitársaság, tehát öt légitársaság is repül Madridból Barcelonába. Így érthető, hogy ők lenyomják egymás között az áratot, míg a vasúti ár nem változik, mert ott nincs verseny. Köszönöm szépen, örülök, hogy értett a jelzésemet, hogy lejárt az ideje. Nézzük először Fandekamp úr kérdését és eh, a nagyon régi hajókat, de hát egy nagyon régi hajóban is lehet egy nagyon modern motor, és eh, hogyha valaki régi motorral hajózik, az még nem jelenti azt, hogy sokkal többet bocsát ki, mint egy modern motor, ugyanis a valós időbeli mérések azt mutatják, hogy egy régi motor nem szennyez feltétlen többet, mint egy új motor. Természetesen örülünk a parlament támogatásának, mert mi is támogatjuk az uszály hajó üzemeltetőket abban, hogy tisztába tudjuk tenni a belvízi hajózást. Itt ágazati pénzekre, európai beruházási banki pénzekre, illetve regionális pénzekre is számíthatunk az Európai Bizottság, az EBB szintén támogatást nyújt nekünk, de hát nyilván a parlament támogatása is nagyon hasznos lehet, ugyanis az akarat megvan az uszályhajó üzemeltetők részéről, hogy javítsunk a helyzeten. Meszner asszony kérdésére válaszolva azt tudom elmondani, hogy a módváltás tulajdonképpen nem a jelenlegi nagy hajók, illetve a konténer szállítók szintjén jelentkezik, mert itt vannak nagy multimodális üzemeltetők már. A problémák az új kontinentális piacokra való betörésnél jelentkeznek, és hogyha mondjuk egy logisztikai képzést végez valaki, akkor nagyon kevés információra és tudásra tesz szert a belvízi hajózás kapcsán. Tehát, hogyha valaki logisztikusként végez, akkor valami kevés fogalma van arról, hogy a belvízi hajózási útvonalakat hogyan lehet felhasználni, tehát már a logisztikai képzésben is erősíteni kellene a belvízi hajózásról szóló részeket az oktatásban. A vonatkozó irányelv felülvizsgálata számunkra nagyon fontos, mert ez némiképp negatívan érinti a belvízi hajózást. Tudjuk, hogy az irányelv biztonsági okokból jött létre, de a logisztikai információ, hogy pontosan hol található a hajó, hogy mi a becsült megérkezési idő, ezek olyan adatok, amelyek határokon átnyúló szinten hozzáférhetőek kellenek, hogy legyenek, és akkor a logisztikai szempontból sokkal jobban felhasználhatóak lennének a hajók, és ez lehetővé tenni azt is, hogy teljesen megrakott hajók működjenek, hogy minden hajó kihasználja teljes kapacitását, mert a félkapacitásra dolgozó hajók nyilván nem annyira profitábilisek, és hogyha ezek a konnektivitások meglennének, akkor a hajók is teljes terülési kapacitással dolgozhatnának. Köszönöm szépen, Ferhoven úr! Van de Kamp úr kérdésével kezdeném, hogy az ETS tekintetében miért ennyire makacs az Európai Parlament, Hát nekem az a véleményem, hogy minél hamarabb meg kell, hogy szülessenek a döntések, és hogy ezeknek ambiciózusnak kell lenniük. Hogyha megnézzük, hogy hogyan működik az IMO, akkor el kell kerülnünk ennek a vitának a polarizálását, ugyanis nagyon kemény vitáról van szó, és nem szabad, hogy egymás ellen forduljanak a fejlett országok és a fejlődő országok, tehát nem szabad itt rossz irányba elindulni, hogy a viták megfelelő úton haladhassanak tovább, ugyanis nyitottak még ezek a viták az ETS témakörében. Meissner asszony két kérdést is feltett, az egyik a modellis váltás, ez tulajdonképpen olyan téma, amely főleg rövidtávú szállításoknál nagyon érinti a hajózási szállítmányt és ez az egyetlen mód, amelynek tulajdonképpen nincsen még belső piaca, például a jelentéstételi kötelezettség kapcsán, úgyhogy ha a parlament ebben a tekintetben támogatást nyújtana, akkor azt nagyon nagyra értékelnénk. És a vérkező kikötő eszközei és infrastruktúrája, ez valóban nagyon fontos, és javítani kellene a kikötők felszereltségét. Ezzel kapcsolatban az irányelv éppen megtárgyalás alatt áll, úgyhogy reméljük, hogy ennek kapcsán ki tudjuk majd fejteni a véleményünket. Vannak olyan technológiák, olyan mosási technológiák, amelyek szükségesek, és itt némi konfliktus alakult ki az európai irányelv, a hajókra vonatkozó irányelv, illetve a víz keret irányelv között, hogy a hajók olyan állapotban érkezzenek már be a kikötőbe, hogy nem szennyezik a vizet, mindenképpen ö, maximális ö, jogbiztonságra kell törekedni, hogy amennyiben ezeket a hajókat megfőképpen letisztítják, akkor ezek hozzáférhessenek a különböző kikötői szolgáltatásokhoz. Köszönöm szépen. Néhány szóra megadom a szót az előadónknak. Köszönöm szépen, tulajdonképpen csak szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. A jelentés, amit elkészítünk, természetesen tartalmaz majd horizontális témákat is, ezt már a vita elején is elmondtam amikor mondjuk a logisztikáról, az ármeghatározásról beszélünk, vagy pedig a szemléletváltásról, ezek mind horizontális témák, és utána pedig meg fogjuk vizsgálni a különböző ágazatokat, vagy közlekedési módokat, hogy lássuk a különböző fejlődési szinteket. és az igazán nagy kihívás visszavezet arra, amit Van de Kampur elmondott, ez az, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. Látjuk a kihívásokat, látjuk, hogy mi az, amit sürgősen meg kell oldani, látjuk a kéréseket az ágazatok képviselőitől, hogy milyen lépcsőzetességgel kell megvalósítani ezeket a célkitűzéseket. Hát itt kell valamilyen egyensúlyt találni, és Van de úrnak azt mondanám, hogy nem arról van szó, mint ahogy ő elmondta, hogy a realizmus az optimizmussal áll szemben, mert a párizsi célkitűzések tulajdonképpen reális célkitűzések, úgyhogy itt realizmus kontra realizmus vitában vagyunk, ami még megnehezíti a megfelelő egyensúly megtalálását, de itt vagyok és készen állok a vitára. Április 1-én meg lesz az első szöveg, de ez még csak az egész folyamatnak a kezdete. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy tapsot érdemelnek a meghívott vendégeink, mert nagyon jó eszmecserét folytattunk le velük, és ez még csak a kezdete a munkának, az alacsony kibocsátású mobilitás kapcsán. Szeretnék köszönetet mondani az előadónknak is, mert remek moderátorként vezette le ezt az ülést. Na most ezt a napirendi pontot lezártuk, és ugye 2050-ig gondolkodunk, de hát az idő fénysebességgel telik. Úgy gondolom, hogy a megfelelő célkitűzéseket el tudjuk érni, hiszen az eszközök már rendelkezésre állnak. A városi mobilitás kapcsán nagyon örülök az intelligens hálózatoknak, és Malmőnek kell gratulálnunk ennek a svéd városnak, amely két nappal ezelőtt megkapta a városi mobilitás díját az Európai Bizottságtól, mert nagyon jó gyakorlatokat valósított meg. Ertug úr is beszélt az Euromatrica kapcsán erről. Itt van a Juncker terv, hogy a kisebb kibocsátású közlekedési formákra el tudjunk térni, hogy a multimodalitás megvalósuljon, amelyet mindannyian támogatunk. Aztán itt van az autóipar képviselője, ők is elkötelezettek, de hát őket segíteni kell, és végig kell kísérni ezen az úton, amelyen együtt fogunk végighaladni, hiszen nem lehet a döntéshozók ellen fordítani az ipar képviselőit, hanem együtt kell velük működni közös célkitűzéseket kell megfogalmaznunk, és remélem, hogy a következtetések is közösek lesznek, és az autóipar újra iparosítás és megfelelőképpen lezajlik majd, hiszen 13 millió munkavállalóról van szó. Még egyszer köszönöm Bas Eichhautnak, az árnyék jelentéstevőknek és mindenkinek, aki ezen a témán dolgozott, és reméljük, hogy ezeknek a globális célkitűzéseknek megfelel majd az a szöveg, amit el tudunk készíteni, hiszen fontos gazdasági ágazatról van szó, és a környezetvédelemről egyetemben. És akkor azt hiszem, hogy most megtapsolhatjuk a meghívott előadókat, a mi előadónkat és az árnyék előadót is.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 Discutez dehors, s'il vous plaît, nos experts! Kérem a szakértőket, hogy az ajtón kívül vitázzanak, nekünk folytatnunk kell az ülésünket. Köszönöm szépen. A très bientôt, merci les experts, a très bientôt. Allez, nous continuons. Folytatjuk a kilences ponttal a jogalkotási szabályozási, administratív szabályozásai a tagállamoknak a szolgáltatásokhoz és termékekhez való hozzáférés terén az IMCO szakbizottsággal közösen, és Kisztelor úrnak adom meg a szót, majd pedig a különböző árnyékjelentéstevőknek, és a bizottságot is megkérhetjük, hogy szóljon hozzá. Taylor úr, öné a szó. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi árnyék jelentéstevőnek a konstruktív inputjukért, és hogy rendkívül türelmesek voltak a számos vita és nézetkülönbség ellenére nagyon nagyra értékelem, hogy sikerült kompromisszumos megoldást találni néhány nagyon fontos alap, a vélemények annyira eltérőek, hogy még ha sikerült volna is tető alá hozni a dolgokat, akkor is egy pár héttel el kellett volna ö, halasztani a szavazást, de így sikerült a kompromisszumot megvalósítani, tehát köszönöm szépen. Nagyon furcsa helyzet alakult ki, mert megvitatok a módosítókat, kompromisszum módosítókat, de viszont ezek még nem kerültek véglegesítésre. Több pontban sikerült egyetértésre jutnunk a tekintetben, hogy javul, javítsuk a jogalkotási koherenciát, és különböző politikai pontok is vannak, de a legsúlyosabb ez a környezeti rész volt közlekedés, szolgáltatások, termékek. Az én saját véleményem az, hogy ennek az irányelve kell, hogy a közlekedés, a környezet is találj, megtalálható legyen, és megfelelő tisztességes végrehajtási határidőt is kell hozzá kötni. Fontos, hogy mindenki számára a közlekedés, az épületek hozzáférhetőek legyenek, akkor is, hogyha mozgásokban korlátozottak. korábban még csak arról tárgyaltuk, hogy hogyan tudjuk ezt legjobban megvalósítani. Remélem, hogy kompromisszumos álláspontot sikerül majd a különböző jegykiadó, becsekkoló automaták és egyebek területén is. A legtöbb frakció egyetért, hogy az összes ilyen gépet is teljes mértékben hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára, és ezt finomítást igényel a határidőköt, és azt is figyelme kell venni, egy-egy ilyen berendezésnek mekkora az élettartama. A turisztikai szolgáltatások, a szállották étkeztetést is bele kell venni ennek az irányelvnek a hatájába, erről is tárgyalásokat kell folytatni. Valamennyit haladtunk elő előre a kezdeti kiinduló pontunkhoz képest. Rendkívül fontos ez a jogszabály, hogy biztosít megnyitsa a rendszereket és a függetlenséget azok számára, akik mozgásokban korlátozottak. Sok minden tennivaló itt, és Másik eh, tevő értekezetet is tartunk a jövő héten majd Strasbourgban, és erről szavazni is fogunk eh, a szakbizottsági szinten áprilisban. Remélem, hogy sikerül majd egy kompromisszumos megoldást találni, amely, ami mind, valamennyi frakciót kielégíti. Köszönöm szépen, elnök asszony, de hová lett az elnök asszony? Az előbb még úgy tűnt, hogy nagyon élvezi ezt az ülést. Én fogom helyettesíteni, mindjárt jön vissza. Most megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek elsőként Kohurnak. Köszönöm szépen, elnök úr, először is Chris Taylornak, a tevőnek. Köszönetet mondani a kitűnő munkájáért, úgy, mint a Disability Intergroup egyik társ alapítója, amelyel a fogyatékossággal élő emberek jogaért harcolunk, nagyon fontos ez a jelentés. Nagyon fontos az, hogy ne légvárakat építsünk, hanem ezen személyek át, átlagos helyzetét, á, mindennapi helyzetét javítsuk. Nagyon fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel, és hogy megfelelő legyen az épített környezet. A turizmus minden egyes ágazatában egészen a sport eszközökig a strandokon, ezek mindre tartoznak ebbe az irányelvbe. Az EPP-nek itt vannak gondjai. Az eredeti bizottsági javaslat az említett eh, aspektusokat még abban kell itt építeni. A turizmussal kapcsolatban ez a kompetenciánk itt. A régi kastélyok, amelyek műemlékvédelem alatt állnak, ezeket át kellene építeni eh, például a turista vezetések miatt. Itt szerintem alternatív megoldásokra van szükség, gondoljunk csak a digitalizációra. A helyi közlekedés annyira speciális, hogy nem foglalja magában a, az utasjogokat, de erről majd még tárgyalni fogunk a jövő héten. Az épített környezet a fő pont. Itt egységesek vagyunk, és és remélem, hogy az eddig eddigi szabályozásokat még egyszer megvizsgálják ezen a területen, hogy meg lehessen állapítani azt, hogy szektor specifikusan nem lenne szükség egy újabb jelentésre, és ezt az és ezt ehhez az irányelvre soroljuk-e, vagy majd egy későbbi időponthoz. Ebben a javaslatban ezt az Európai Bizottság a tagállamokra hagyja ezt. A közlekedés területén már nagyon sok segítségnyújtás van a mobilitásukban korlátozott személyek számára. Meg kell vizsgálni azt, hogy mi létezik már, és mire van még kiegészítőleg szükség. Szeretnénk egy valóságközeli jogszabályozást annak érdekében, hogy megfeleljünk az intézmények, a vállalatok, az érintett személyek elvárásainak. Reális szövegre van szükség, amelyet a TRAN szakbizottság tagjainak nagy része támogatni tud. Jelenleg ez még nem helyzet. Az sznd támogatjuk abban, hogy halasszuk el a szavazást, és remélem, hogy a többet továbbra is azon lesz, hogy megtalálja a nagy többséget, és így meg tudunk arról győződni, hogy nagyon fontos a közlekedés ennek a fontos része a közlekedés ennek a jelentésnek. Köszönöm szépen, Ertug úr, öné a szó. Köszönöm szépen, először is köszönöm a jelentéstevőknek és az árték jelentéstevőknek, és elnézést kell kérnem Szenáló asszony nevében, mert neki egy árnék jelentős tevőgyűlésre kellett menni, az IMKO-ban. Tehát, kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy megpróbált kompromisszumra török, törekedni valamennyi frakcióval. A mi frakciónk tudja támogatni a kompromisszumok többségét. Támogatjuk azt, hogy kibővítésre kerüljön ennek a az irányelvnek a hatája az önkiszolgáló terminálokra, a mobileszközökre, a real-time információkra és a fizető terminálokra egyaránt. A frakciónk támogatja azt a kompromisszumot is, ami arra irányul, hogy elkerüljük a szabályozás megkettőzését akkor is, hogyha ezek nem fedettek a konkrét szabályozásba. Ugyanakkor vannak területek, amelyeket nem fed le az európai hozzáférhetőség irányelv. Fontos lenne, hogy megfelelő kompromisszumot találjunk, hogy a az épített környezet használatára és a szolgáltatásokra kiterjedjen. Személyes véleményem szerint az épített környezet az egyik legfontosabb elem a korlátokkal élő személyek esetében, amikor közlekedni kívánnak több módosító is van az egyes melléklethez, hogy például a személyszállításban a jegykiadó automaták és a weboldalak és mobil eszközök alkalmazásánál Elsősorban a funkcionalitás szempontjából való hozzáférhetőséget kell megvalósítani, például a fizetőautomaták, a check-in gépezetek még mindig nem felelnek meg ennek a kívánalomnak. Azt is javasoljuk, hogy a mobil alapú szolgáltatások és alkalmazások álljanak rendelkezésre a közlekedés területén is. Támogatom ezeket a nagyon fontos ötleteket. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőt, Árnyék jelentéstevők munkáját, és a, a nagyon jó együttműködést ez vélemény keretében, és remélem, hogy a Tran bizottságon belül, a meghatározott időn belül egyességre jutunk. Tehát ez volt, amit Mrs. Zenalova készített, és hozzá tudom tenni, hogy ezeket megfelelően kívánjuk moderálni. Elnök, köszönöm szépen. Telincska úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány percig e, vegyék úgy, hogy én vagyok a kolléganőm, mert ő most éppen az Európai Uniós megfigyelő delegációt vezeti Kelet-Timorban. Úgyhogy alapvetően az ő gondolatairól fogok itt beszámolni, amit szeretett volna megosztani önökkel. Először is emlékeznünk kell arra, hogy tulajdonképpen mi is az igazi feladat. A feladat az az, hogy az Európai Unió megfeleljen az új kötelezettségeknek, az, Európa, az ENSZ fogyatékossággal élők egyezményének szellemében. Valójában ez csak egy uniós, konszolidált, koherens megközelítést tudja segíteni, és kialakítani azt a jogi környezetet, ami nem fog elaprózódást elemezni. Mi ez, amit mindenképpen célszerű elkerülni. Második dolog, kezdhetem volna ezzel is, hogy nagyra értékeljük a ö, Taylor úrnak a megközelítését, de ö, elmondhatjuk, hogy számos ö, kérdésben, nehéz kérdésben az árnyék jelentés ö, csapata kissé megosztott, és ö, lehet, hogy tudtunk megállapodásra jutni, de talán ö, kicsit el kellene halasztani, még ez korai lenne elmondani. Ö, mindenképpen kölcsönösen elfogadható megállapodást tűztük ki célul. Azt hiszem, hogy az egyik fontos megjegyzés, amit látnunk kell a jogalkotás javaslatban, hogy ki a meglévő uniós szabályok a ö, csökkent mobilitással akkor szembesülnek a legnagyobb problémákkal, amikor a közlekedésben utaznak. Ez az irányelv csak arra vonatkozik, amikor a semmilyen más un, egyéb uniós jogszabály e, körében nem tartozik a hozzáférhetőség. El kell kerülni az átfedéseket, illetve a e, hiányosságot. Vannak e, kényes pontok, az épített környezet az már világossá vált, hogy két típusú helyszín van, a, és két álláspont a szakbizottságban és az árnyékjelentéstevő körében. Az egyik, hogy vegyük figyelembe, hogy viszonylag kiegyensúlyozott álláspont legyen, és úgy vegyük bele, hogy az épített környezet, de önkéntes alapon. Ez az, ugyanakkor úgy gondolják sokan, hogy ez nem egy megoldás, és ez nem viszi előbbre a tárgyalásokat. Most vegyük a turizmust, az lentéstevőnk emlékeztet arra, hogy a turizmusnak a ide bevétele az nem megy a 195-ös cikk ellenére, mert a turisztikai politika tagállamok kezében van, de arra is emlékeztet, hogy a szolgáltatás sokra, a turisztikai szolgáltatásokra is ez vonatkozik a 2006-os irányelvben is, tehát e tekintetben mégiscsak uniós kompetencia is. Végül egy vagy két észrevétel. Azt kérte az Anik Lentés nevő, hogy semmiképpen sem szeretné, hogyha további adminisztratív terheket róna ez az irányelv az induló vállalkozásokra vagy a KKV-kra. Ezért fontos, hogy a teher, amit ez majd jelent, az arányos legyen, és ne legyen aránytalanul nagy teher. Ezért árnyék jelentéstevőnk azt a szorgalmazza, hogy az alternatívákat vegyünk, hogy például a közlekedési szolgáltatást nyújtók adjanak ingyenes támogatást, amennyiben ez szükséges. Arra is még, hogy a, például az Egyesült Államokban, más országokban és Dél-Amerikában a termékekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés már realitás, és működik a piacuk nehéz lenne e, elszalasztani ezt az alkalmat, hogy azzal, hogy nagyobb hozzáférhetőséget biztosítunk, tulajdonképpen a piac is vonzóbbá válik, tehát egy e, kereskedelmi tartalma is lehet ennek, ezt is érdemes megemlíteni. Azt hiszem, hogy nagyjából minden pontról szóltam, amit megkért. Köszönöm szépen! Ah, vous ne voulez plus. D'accord. Donc je me retourne directement. Ha nem kíván hozzászólni, akkor már is az Európai Bizottsághoz fordulok, és kérem Placencia asszonyt, hogy néhány szót szóljon. Köszönöm. Okay, thank you very much. Um, just very briefly. Uh... Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Először is megköszönném mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket a megállapodás érdekében megtett ez a szakbizottság. Kettő pontot szeretnék csak kiemelni. Ezzel kapcsolatban állnak a ma már megemlített elemekkel. Az egyik az, hogy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, és ezt a bizottság meg is tette a javaslat megalkotásakor, hogy figyelembe vegyük a már létező jogalkotást, és azt, amit most fogunk megtárgyalni, hogy az átfedéseket el tudjuk kerülni. A második dolog pedig az, hogy a hozzáférhetőséget szeretnénk növelni. Ez az alapvető cél. Hogyha valahol a hozzáférés nem valósul meg, akkor arra koncentrál az irányelv, hogy milyen alternatív megoldásokkal lehet elérni a hozzáférést Európai Unió szinten. Ez a két fontos pont volt, amit mindenképpen szerettem volna megosztani önökkel. Köszönöm szépen, visszadom akkor a szót Taylor képviselőnek, hogyha szeretne még valamit elmondani. Igen, igen, köszönöm elnök asszony rövid leszek, mert tudom, hogy nagyon telik az idő számomra és a zöldek számára, és általánosságban az árnyékok számára is. Ez olyan irányelv, amely tulajdonképpen a közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatásokat és termékeket olyanná teszi, hogy bárki ezekből profitálhasson a belső piacon ezek a célkitűzéseink, mert ez így lenne win-win helyzet, amiben mindenki nyer. Ugyanis, hogyha a kisebbség számára javítjuk a közlekedési szolgáltatásokat, akkor a többség számára is javítjuk ezeket, tehát mindenki nyer majd ebből, amikor elérjük ezt a célt, de még nem vagyunk ott. Köszönöm. Köszönöm szépen, Taylor úr. Holnap nem lesz szavazás, holnap nem lesz szavazás, hanem elhalasztottuk ezt április 11-ére. És azt szeretném még elmondani, hogy ezt többször nem lehet már elhalasztani, mert az kibillent minket a munkarendünkből, tehát április 11-én mindenképpen kell erről szavazni. Kivételesen megengedem azt, hogy ezt a szöveget elhalasszuk holnapról április 11-re, de más esetekben nem leszek ilyen engedékeny, mert több szakbizottsággal együtt dolgozunk, és hogyha mi leállunk, akkor ők is leállnak, és az egész jogalkotási folyamatot befékezzük. A következő napirendi pontunkra zárt ülés keretein belül kerül sor, úgyhogy kérném a technikusokat, hogy a webstreaminget kapcsolják ki, és a vendégeket megkérném, hogy hagyják el a termet. Most különösen a tanács képviselői és a bizottság képviselői, őket most kérném, hogy hagyják el a termet.